Mes chers collègues, bonjour! Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek! Gyerünk, gyerünk, kezdjük az ülést, mindenki foglaljon helyet! Alors, avant de commencer la mielőtt elkezdenénk az ülést, vous prie de bien vouloir trouver les décisions prises par les corps. Mindenkit arra kérnék, hogy nézze meg azt a dokumentumot, ami a tegnapi koordinátori ülés határozatairól szól. Hát mi ez a zaj itt a teremben? Rendben van, most már alakul, Tehát a koordinátorok határozatairól fogunk beszélni, mindenkinek kiosztottuk a dokumentumot, hogyha a mai napon 12.30-ig nincsen ellenvetés, akkor a koordinátorok határozatait elfogadottnak tekintjük. Bár úr, önnek nincs meg ez a dokumentum? Van de Kamp úr, ön se kapta meg? Egy pillanat, és már is eljut mindenkihez a dokumentum. Ne izguljanak, van idejük, fél egyig be lehet nyújtani az ellenvetéseket és mielőtt elkezdenénk a szavazást, szeretnék elmondani valamit. Grappini asszony. Până să, să luați în calcul acest lucru, mulțumesc. Csak azt szeretném elmondani, hogy nincsen itt a szavazókártyám, úgyhogy majd kéz feltartással fogok szavazni. Tehát akkor mielőtt megkezdjük a szavazást, Szeretném elmondani, hogy a szakbizottságunk a parlament és az Európai Parlament égisze alatt elindította az a mobilitással foglalkozó startupoknak járó díjat. Tehát tető alá hoztuk ezt a díjat december 7-én, és a vezető szerepet ennek kiadásában a mi szakbizottságunk játsza és játszotta. Tíz startup játszik vezető szerepet az európai mobilitásban. Madzilla úr a Blablacar vezetője, illetve ezen kívül az SNCF, a Francia Vasút és a Deutsche Bahn is részt vesz ennek a díjnak az odaítélésében. Tehát decemberben kezdődött ez a kezdeményezés, december 7-éig lehetett benyújtani a nevezéseket, 500 startup jelentkezett, és mindenkinek szeretném elmondani, hogy február 22-én fogjuk Brüsszelben 17 óra 30-kor kiosztani a díjakat, és van egy rövid kis videónk is ezzel a díjjal kapcsolatban, úgyhogy ezzel a vidám kis kétperces videóval kezdjük a napot. mal. Hein. Voilà, l'Europe c'est le nouveau. Tehát Európa a startupok játszótere, és mi is ki fogjuk osztani ezt a díjat, hogy lássuk, hogy a mobilitás tekintetében melyek a vezető startupok, és mindenkit szeretettel várunk az eseményre, és még zene is van ma reggel. Ezt a tájékoztatást szerettem volna elmondani, ne feledje senki ezt a fontos eseményt. És akkor most következik egy sokkal prózaibb téma, nevezetesen a szavazás. Próbáljuk ki a szavazókártyákat. Mindenki itt van? A szavazást megnyitom. Je ferme le vote. A szavazást lezárom, úgy látom, hogy a határozott képességet elérjük, minden a legnagyobb rendben. Nézzük akkor a szavazást. Az első a határokon átnyúló csomagszállítás, Lucy Anderson szövege. A szavazást megnyitom. Grappini asszony, önre nézek, jelezze, hogy hogy szavaz. Köszönöm szépen, a szavazást lezárom. Lezárom, lezárom. Elfogadtuk. 37 támogató szavazattal Anderson asszonynak gratulálunk. Elnézést 38 támogató szavazat, mert Grappini asszonyt is oda kell számítanom. Valaki szeretne hozzászólni, tessék? Igen, igen, szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, az árnyék jelentéstevőknek, akik lehetővé tették ezt a szöveget, és szeretnék köszönetet mondani az elnöknek is, aki a trialóguson nagyon hatékonyan elnökölt. Nagyon örülök annak, hogy mindannyian hozzájárultunk ahhoz, hogy a belső piacon a határokon átnyúló csomag kézbesítést hatékonyabbá tettük. Köszönöm. Mi is köszönjük, Anderson asszony, lehet tapsolni. Nézzük a második szavazást. Marinescu úr szövegéről van szó. Jó napot kívánok, Marinescu úr, hogy van ma? Akkor szavazunk, rendben? A szavazást megnyitom. Grappini asszony mellette szavaz, ezt már látjuk is. A szavazást lezárom. 38 támogató szavazat. Grappini, urat, Grappini asszonyt hozzá kell adni a kijelző látható 37-es számhoz. Marinescu úrnak gratulálunk, a jelentését elfogadtuk. Már ideje volt. Köszönöm szépen. A koordinátorom itt oldalba böködött, hogy muszáj mondanom valamit, úgyhogy köszönöm szépen a segítséget. Köszönöm az árnyékjelentéstevők munkáját, akik igen hatékonyan járultak hozzá a munkához, önt is beleértve, elnök asszony. Foster asszony, Van Wiltenburg úr, és lehet, hogy kihagytam valakit elnézést. Svennek is szeretnék köszönetet mondani, Sven Ocnak a titkárság részéről. Hát igen, hosszú út volt ez, amit bejártunk de végül sikerült megegyezésre jutni. És december utolsó hetében igen, érdekes történetek is voltak a tanács oldaláról. Igen, furcsa eseményeknek voltunk szemtanúi, és Franciaország volt az utolsó szavazó, hát elnézést kérek, hogy itt Franciaországot kell kritizálnom, de végül is Franciaország is elfogadta, úgyhogy mindenkinek köszönök mindent. Elnök, köszönöm Marinescu úr, Franciaországnak át fogom adni ezt az üzenetet. És nézzük a harmadik szöveget, Péter Lundgren. A szavazást megnyitom. Grappini asszony, Ideért a kártya, remek. Remek, tehát a közúti közlekedésre vonatkozó képzések, Lundgren úr, a szavazást lezárom. Péter Lundgrennek gratulálunk, 38 támogató szavazattal elfogadtuk a jelentését. Lundgren úr szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen! Mondja Lundgren úr. Lundgren úr valóban nagyon hatékonyan dolgozik a mai reggelen. Folytassuk a munkát, a mentesítések következnek. 2016 Európai Bizottság és ügynökségek. Isabella De Monte, Markus Ferbert üdvözlöm, remélem jól van. Jakob Dalunde és Meissner asszony az illetékeseink. Közülük először Demonta asszony kap szót, majd Ferver úr, utána Dalunde úr, és végezetül pedig Meissner asszony, és aztán újra megadom a szót Izabella Demonténak. Ezután az árnyékjelentéstevők kapnak majd szót, utána pedig minden más szakbizottsági tag, aki hozzá kíván szólni. A vita legvégén meg fogom adni a szót az Európai Bizottságnak, hogy ők is kiegészíthessék a vitát. Tehát, de mondta azt, hogy lesz az első hozzászóló, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Pillanat türelmet. Megvárjuk, hogy akiknek ki kell menni a teremből csendben, ezt megtehessék. Tessék, Hány perccel rendelkezem, elnök asszony? Legalább három perce van. Rendben, köszönöm. Nos, a az Európai Bizottság, a véghaj, végrajtó ügynökségek mentesítéséről van itt szó. Inkább politikai jellegű ez a mentesítés, mint pénzügyi elszámolási jellegű. 3,1%-os hiba arányt állapítottak meg, ez sajnálatos azt tudjuk, hogy még nem teljes körű az információ, amivel rendelkezünk, hiszen az audit még ez zajlik. Aztán a kötelezettségvállalás és a kifejezetési előirányzatok közötti arányt is figyelembe kell venni Ami az INEAT illeti, illetve a Connecting Europe Facilities, illetve a Horizont 2020-ast, 452 közlekedési projekt számára összesen 19,4 milliárd eurós támogatást nyújtott a hálózatfinanszírozási eszköz. Ki kell emelnünk ennek a fontosságát a TNT hálózat, illetve a közlekedési térség megvalósítása szempontjából fontos, hogy ne a közlekedési projektekből vonjanak el pénzeket. 3,64 század milliárd eurót biztosított 2016-ban az ESBA 29 művelet finanszírozásához. az európai regionális fejlesztés illetve kohéziós alapok keretében előrelépések történhettek. Great Shipping Guarantee keretében is pozitív megállapítással élhetünk. Az átláthatóság, az ellenőrzés, ellenőrizhetőség javult az Európai Unió költségvetési rendszerének reformja zajlik, fontos az egyszerűsítés, fontos lenne az egyablakos kifizetés konklúzióként azt mondhatom, hogy nagyon sokat beszélünk közlekedésről, de keveset idegenforgalomról. Itt a 17-es pontnál ki is emeljük, hogy nincs külön turizmusra vonatkozó közleked, költségvetési tétel, és hiányzik a turizmus támogató felépésekhez használt források átláthatósága, pedig az Európai Unióban fontos az idegenforgalom. Itt le is zárnám. Köszönöm szépen, de mondta asszony. Mindjárt meg is nyitom a vitát. Illetve nem most nyitjuk meg a vitát, hanem először a következő beszámolóra Ferber előadónak adom meg a szót. Öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, eléggé röviden meg lehet oldani az Európai Vasúti Ügynökség, illetve a Shift Rail-re vonatkozó mentesítések kérdését. Én is köszönöm az éves jelentés készítő előadó munkáján. A korábban mondottak jelenleg is érvényesek, és arról kell beszélnünk, hogy a különböző előrelépést igénylő területeken még hogy lehet előrelépést elérni. Természetesen most átépítés vagy átalakítás alatt van az ERA, több új feladatot kapott, és úgy tűnik, hogy egyelőre jól megy. Hát majd a végrehajtásnál meglátjuk, hogyha a különböző kompetenciákat megkapják, és, és minden elindul, akkor meglátjuk, hogy hogy működik majd, hogy jól működik-e a tervezett szerkezet ö, ö, ö, nem feltétlenül elég jó a hatékonyság, a költség hatékonyság, amiatt, hogy két kettős feladata van most. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha egy dologra tudnak koncentrálni. Minden esetre az a fontos, hogy megfelelő forrásaik legyenek arra, hogy az új vasúti csomaggal kapcsolatos új feladataikat megfelelően el tudják végezni. De egyébként megállapíthatjuk azt, hogy a 28 millió eurós összeggel megfelelőképpen tudtak bánni. A shift to rail az egy másik kérdés, mert az egy, egy, egy vállalkozás nem európai ügynökség. Öt, 52 millió euróval tudtak gazdálkodni, és ki is ezt a forrást, az operatív költségekkel különösen jól bántak, és hát ezt külön ki kell emelni, hogy igazán jól gazdálkodtak a pénzükkel, és 92%-os volt a kihasználtság, úgyhogy valószínűleg ez azt mutatja, hogy megfelelő programokat tudtak indítani, és ezeket jól, tudták, jól ki tudták használni. Az operatív területen százszázalékosan elérték a céljaikat, tehát gyakorlatilag a tervük is reálisan alakult ki, a tervezésük is jó volt, és a végrehajtás is jó volt. Az volt a céljuk, hogy a költségvetési önállóságot érjenek el, és ezt meg is tudták valósítani, abban a fázisban vannak most, tehát hogy elkezdhetnek teljesen önállóan gazdálkodni, és a rendelkezésükre álló forrásokból fognak tudni megfelelően gazdálkodni. Kis konszolidációs feladataik maradtak még, tehát a tavalyi évben megtett ajánlások, illetve a bilára, bírálatokkal kapcsolatban nem tudtak mindent teljességgel megvalósítani, de minden esetre az operatív programok már szabályszerűen működnek, tehát a struktúra konszolidációja is már majdnem kész van néhány kis megjegyzéstől eltekintve minden rendben van, és azt javaslom, hogy adjuk meg a mentesítést a, a két testületnek, de azt hiszem, hogy az igen bölcs költségvetés ellenőrzési bizottság ezt már amúgy is megtette. Köszönöm szépen Ferber úr, Dalunde úré a szó, az EASA mentesítéséről fog beszámolni. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az állásfoglalási indítvány azzal a következtetéssel él, hogy nagyon nagy elég, megelégedéssel konstatálhatjuk, hogy a számvevőszék szerint is mindenféle tevékenység szabályszerűen és jogszerűen folyt le, a költségvetést megfelelőképpen végrehajtják jó szinten, és Mindenki jól hall? Igen. És a költségvetés egyre nagyobb része folyik be illetékekből és díjakból, és nem pedig támogatásokból, és véleményem szerint talán még arra is van lehetőség, hogy az ügynökség számára nyújtott támogatásokat kicsit növelhessük. Köszönöm a szót. Merci beaucoup, monsieur Dalunde. Köszönöm szépen, Dalunde úr. Meissner asszony következik a tengerügyi ügynökséggel kapcsolatban. Köszönöm szépen, kedves kollégáim! Az én feladatom az volt, hogy az EMSA mentesítésével foglalkozzak, tehát a tengeri biztons, tengerbiztonsági ügynökségével minden rendben van velük is, és szerintem is meg kell szavaznunk a mentességet. Néhány dolgot azonban felvetnék. Nagyon hatékonyan dolgoztak. 97,65%-os volt a hatékonyságuk, a tengerszennyezéssel kapcsolatban is nagyon sokat tettek, nem mindent, amit szerettek volna, de majdnem mindent sikerült elérni, és egy nagyon jó belső informátor politikát, közérdekű bejelentési politikát alakította ki, tehát a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések nagyon jól működnek. Aki valamit bejelent, azt a maximális védelem illeti meg, és ezt etikai szempontból kiválónak tartom. Aztán a egy nyomon követési eszközt is kifejez, kifejlesztettek, ami szintén nagyon jó, és az ajánlásokat is elfogadták, amelyek a különböző ellenőrzésekkel kapcsolatosak. Egy sor mandátumot kapott egyébként az EMSA, többek között az Európai Parti Őrséggel foglalkozó különböző testületek munkáját kell, hogy koordinálja, illetve az nemzeti hatóságok és maga az EMSA közötti munkát kell, hogy koordinálja, ezen kívül a frontex és az EFCA-val is aktívan együtt kell működnie, tehát elég sok új feladatot kaptak. Egyébként még az a partmenti létesítmények őrzése is az ő dolguk, és ez szintén európai szinten sokkal inkább ajánlatos megvalósítani, mint nemzeti szinten, úgyhogy ez is a feladataik közé tartozott, és az Európa európai migrációs stratégia támogatása és a feladatai közé tartozott. Itt is nagyon jó együttműködést tanúsítottak. 2016-ban kötöttek egy új megállapodást. Ez is nagyon jól ment, és még a távirányítású repülés során ellenőrzött tenger, tengerellenőrzés feladatok is hozzájuk tartoztak. Tehát kiváló műk, volt a működésük, annak ellenére, hogy az álláshelyek itt csökkentek a parti őrségi feladataik miatt egyébként szükség van, és szükség is lesz arra, hogy kicsit nagyobb nagyobb számú személyzet dolgozzon náluk, és az említett érvek nyomán én is azt javaslom, hogy adjuk meg nekik a mentesítést. Köszönöm szépen Messner asszony, de mondta asszonynak adom meg újra a szót a Cézárral kapcsolatban. Köszönöm szépen elnök asszony, ahogy említette, ugye a Cézár mentesítéséről van szó, mint tudjuk a Cézár ez egy fontos eszköz, az Európai Egységes Égbolt megvalósításában. A 2016-os év fontos átmeneti év volt a Cézár 1 lezárásával, a Cézár 2020 beindításával. Így aztán két részből áll a költségvetés, a Cézár 1-et, a Tentét és a hetedik kutatási keretprogram társfinanszírozta a Cézár 2020-at, a Horizont 2020 keretprogram. Ezért voltak némi problémák, különösen administratív kihívást jelentett ez a megosztása a költségvetésnek két részre alacsony a kifizetési előirányzatok aránya a kötelezettség vállalásokhoz képest. Ez annak tudható meg, hogy a tanulmányok elkészítése késedelmet szenvedett az informatikai eszközök a Horizont 2020-nál késedelmet és nehézségeket okoztak a Cézár 1 esetében viszont minden projektet sikerült lezárni. A közbeszerzéseknél nem volt nagyszabású egyszerűsítés. A drónokkal kapcsolatos munkát üdvözöljük hiszen nagyon fontos ez a Cézár 2020 keretében. Mindenképpen pozitív a megítélésünk, a parlament megadhatja a mentesítést. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, de mondta asszony, ami a, az összes mentesítést illeti. Most megnyitom a vitát, és kérem, hogy aki hozzászól, jelezze, hogy melyik mentesítési jelentéshez szól hozzá. Marinescu úr kérte először a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, akkor én a bizottságról beszélnék. Módosítókat fogok benyújtani a pénzügyi eszközök a hálózat finanszírozási eszköz terhére történő kifizetésekről, mert az eh, FC-be eh, történt csoportosítás, de nem a pénzügyi eszközökbe, illetve csak egy kis rész, és látjuk, hogy egy csomó pénz szerepel itt, eh, a pénzügyi eszközök Um, sornál milyen uh, projektekre, mennyit, hogyan költöttek el, szeretném tudni ezt, mert véleményem szerint ez fontos, nagyon fontos információ a 2020 uh, utáni több éves uh, pénzügyi időszakra vonatkozóan. Ötinger biztost is meg akarom kérdezni, hogy az Európai Bizottság és az Eurocontrol között milyen uh, szerződés született, a PRD, a teljesítmény hatékonyság terén, illetve egy másik helyen is nagyon sok pénz szerepel, nem tudjuk, hogy ez hogyan került kifejezésre. A TNT esetében a DG Move-tól azt kérném, hogy adjanak egy térképet nekünk a projektek feltüntetéséről, hogy lássuk, hogy mit finanszíroztak egy teljes folyosót, vagy folyosók közötti hiányzó kapcsolatokat, vagy olyan területeket, amelyek teljesen különállnak mindenféle hatékonyság nélkül. Aztán a Duna stratégia keretében volt eh, közlekedési mm, projektfinanszírozás, tehát hogy a tagállamok ilyesmire kértek el pénzt a Duna stratégia vonatkozásában. A Cezárról még két szót, nagyon fontos közös vállalkozás a Cezár, remélem, hogy jól dolgozik, de vannak azért kétségek az interoperabilitással kapcsolatban, a máig kiépített rendszereket délen más cégek építik ki, mint éjszakon, és ezek nem tudnak egymással együttműködni, és mi nem ezt várjuk a Cézártól. Erről is be kell majd nyújtanom valamilyen módosítót, mert sok pénzről van szó, és szeretnék meggyőződni róla, hogy az egységes európai égbolt szempontjából hasznos eredményt kapunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Marinescu úr. Most megadom a szót Jackie Foster az nem kéri a szót, nem. Én csak szeretném megköszönni az előadók munkáját. Úgy gondolom, hogy nagyon részletekben menően kifejtették, és nem nagyon vagyok benne biztos, hogy egyáltalán adok, adunk ebben módosítókat. Egyelőre senki nem jelezte ezt, de általában véve annyit tudok mondani, hogy elégedettek vagyunk. Marinescu úr elmegy, nagyon fontos kérdést vetett egyébként föl az interoperabilitásról. Érdekes lenne itt az észak-déli vonatkozásban, hogyha megmondaná, hogy milyen programokról beszél konkrétan. Azt mondta, hogy az északi és déli országokra nézve két különböző rendszer működik, illetve van kifejlesztésben. Ezt nem értettem egészen pontosan. Miről van itt szó? Kíváncsi vagyok. Mert én is utána néznék ezeknek a dolgoknak. Ennyit szerettem volna csak mondani. Marinescu úr. Igen, a részleteket én majd kiderítem. A Cezárral mm, kértem egy találkozót, és más vállalatokkal is beszéltem már, és ők megerősítették tették azt, hogy a rendszerek a különböző Cezár által, kialak, Cezár által kifejlesztett gondolatok nyomán alakultak ki és az egyik rendszer nem tudja, az egyik ország rendszere nem tudja feltétlenül, nem tud feltétlenül hozzákapcsolódni a másik országéhoz. Az Indra, az északon az Indra fog működni. Egyébként közlekedés irányításról van szó, ez a nagy téma, közlekedés irányítás, és ugye északon van az Indra, déle meg a Thalys. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Köszönöm szépen a kiegészítő információt Marinescu úrnak, most Telicska úr kap szót. Köszönöm szépen, és jó reggelt kívánok! Néhány megjegyzést én is szeretnék elmondani. Demonte asszony hozzászólásának kapcsán. A kilencedik bekezdésben beszélünk arról, hogy átfogó megállapodások jöttek létre a közös vállalkozások területén, amely sajnos aláaknázta az átláthatóságát. Telicska úr, azt szeretném kérni, hogy ne hadarjon ennyire, hogy jobban tudjuk követni a hozzászólását. Köszönjük szépen. Elnézést kérek, mondja Tericska úr, már is lelassítom a hozzászólásomat. Tehát a kilencedik bekezdésről beszéltem, amelyet nem tudok most pontosan idézni, csak arról van szó, hogy túlzottan sok pénzügyi eszköz van, amely aláaknázza az egész rendszer átláthatóságát. Tehát egyrésztről túl sok pénzügyi eszköz van, ugyanakkor, hogyha megnézzük a jelenlegi kilencedik bekezdést, és ezzel kapcsolatban valószínűleg módosító indítványt is fogok benyújtani, tehát itt nem jelennek meg azok a lehetőségek, amelyekkel élhetnénk. Szerintem egy kicsit kiegyensúlyozottabbá lehetne tenni ezt a kilencedik bekezdést a második jelentés, illetve a második megjegyzésem ugyanerre a jelentésre, annak 11. bekezdésére vonatkozik az FC és egyéb pénzügyi eszközök kapcsán. Maximálisan egyetértek ezzel a javaslattal, ezt nagyon jó ötletnek tartom. De tennék itt egy általánosabb jellegű megjegyzést. Sokkal jobban örülnék annak, hogyha találnánk egy olyan megközelítést, amely tényleg a mentesítésre és a programok valódi végrehajtására koncentrál. És akkor ezeket megfelelőképpen tudnánk ellenőrizni, felülvizsgálni. Az innováció életét éljük, az innováció korában élünk, nem feltétlenül az érdekel minket, hogy 85% vagy 99% a pénznek került felhasználásra, hanem az érdekelne minket, hogy hogyan tudjuk mérni, hogy mennyi innovációt, vagy milyen innovációt hoztunk létre ebből a pénzből. Szerintem a számvevőszékes kollégákat is inkább ez érdekelné, hogy megfelelünk-e a kihívásoknak, és betartottuk-e az ígéreteinket. Tehát hogyan lehet mérni, hogy milyen innovációt hoztunk létre. Tehát ne csak azt nézzük, hogy mennyi pénzt költöttünk el, hanem azt is, hogy ebben milyen hozzáadott érték van. De mondta asszonyjal maximálisan egyetértek a hiba százalékok tekintetében. A 4,1-es hiba százalék magas, nagyon magas. A, az intézkedések egyszerűsítése mindenképpen fontos, és szerintem egy, egyszer nincsen olyan jelentés, a parlament életében, amelyben ne beszélnénk az egyszerűsítés fontosságáról. Ugyanakkor mérjük valahol az egyszerűsítést, számszerűsítjük valahol az egyszerűsítést. Nem tudom, hogy politikai szempontból vannak-e adataink arról, hogy valóban megvalósul-e az egyszerűsítés, hogy mit egyszerűsítettünk és hol egyszerűsítettünk. Minden egyes egyszerűsítésre vonatkozó megjegyzés nyilván pozitív fogadtatásra talál. Köszönöm. Köszönöm szépen, Telicska úr. Delunde úrnak adok szót. Um, I'm sorry? Nézem itt a listát, hogy kikértek szót, mondja az elnök asszony. Delundé úr az többi programmal kapcsolatban van még kérdése? Ah, ah c'est Monsieur Kramer, excusez-moi. Non. Okay. non. non. Bah non. Bah alors. Vous voulez pas prendre la parole, donc je. Lényeg a lényeg, ön nem szeretne hozzászólni? Nem. Rendben van. Akkor Mátis van Miltenbergnek adok szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden az ELSZ-nak a mentesítésével kapcsolatban. de úrral nem értünk egyet azzal, amit a hetes cikkben mond, tehát, hogy szeretné, hogyha megnéznénk, hogy a támogatásokat tudnánk-e csökkenteni. Szerintünk ez furcsa ötlet, hiszen az EASA-nak pont az a hozzáadott értéke, az EASA hozzáadott értéke miatt pontosan fontos lenne több támogatást adni nekik. És ugye megállapodtunk abban, hogy az EASA e is közeműködik a Brexit rendezésében, és már csak emiatt sem lehetne csökkenteni a nekik nyújtott támogatást. Harmadsorban nem kérhetjük tőlük azt, hogy ők finanszírozzák azokat a változtatásokat, amiket mi követeltünk tőlük. Ezért ez, ezt a három gondolatot módosítókban is be fogom nyújtani. A Szízárral kapcsolatban Demonte asszony nagyon kiváló ő, jelentést írt, amely az európai közlekedési jövő, Európa közlekedésének jövőjéről szóló tanulmányt is említi. Biztosítani kell azt, hogy a kutatás fejlesztéssel, légközlekedéssel kapcsolatos kutatás fejlesztéssel megfelelő pénz legyen, megfelelő forrás legyen. Lehet, hogy majd ezt is egy módosítóban fogom összefoglalni. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Rad úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen az erával és a shift to rail kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Azt hiszem, hogy joggal mondhatjuk, hogy az ERA és a shift to rail hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, és ez a jelentésekből is tükröződik. Ami a vasúti ügynökséget illeti, alá kell húzni, hogy, az, e, e, hogy a kötelezettségvállalás és kifizetési a kifizetési kötelezettségvállalások és a, mind a két részben majdnem osan teljesítették a vállalásokat, és a, végrehaj, a kifizetések 30 napon belüli végrehajtásával kapcsolatban is 92%-os teljesítményük volt. E, e, ami késlekedésnek volt mondható, az csak a számlák kiállításának késedelme miatt valósult meg, de hát ez azért könnyen kijavítható. És Ferber úr azt mondja, hogy a kettős helyszín, illetve a kettős székhely ügye még nem tisztázott teljes mértékben. Ugye 2013-ban született meg ez a döntés, és ugye ezen változtatni kell, de hát tudjuk jól, hogy az Európai Parlamentnek is vannak azért még feladatai a kettős székhelye kapcsolatban, úgyhogy ez biztos sikerülni fog. A Shift to Rail-nek egy egységes európai vasúti térség kialakítása volt a feladata. Nagyon jól látni, hogy százszázalékosan végrehajtották az operációs költségvetésüket, de azt megjegyezném, hogy az operatív költségvetésen belül a kifizetés, kifizetési kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban picit alacsonyabb volt 100-nál, 96 volt, ez 86 os volt a végrehajtási arány, a kifizetési előirányzatok terén ezért még egy kis kis fejlődésre van szükség és egyébként még az a ö, vállalkozási politika, amit egyelőre kialakítottak, szintén te, nem teljesen tökéletes. Ezen kívül még a közbeszerzési ö, folyamataikat is javítani kell. Ezeket ugyanakkor megígérték, illetve megígérték, hogy dokument, a, do, a közbeszerzések dokumentációját tárgyalási módszerein változtatni fognak, és ezzel én már így elégedett leszek. Köszönöm szépen. A különböző kérdések és megjegyzések után az Európai Bizottsághoz fordulok, Pára úrnak fogok szót adni, és szeretettel üdvözlöm őt a szakbizottságunkban. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Minden kérdésre sajnálatos módon nem tudok most rögtön választ adni. A specifikus kérdéseket feljegyeztem, és ezekre írásbeli választ küldünk majd. Általánosságban el tudom mondani, hogy kielégítőnek találjuk ezeket a jelentéstervezeteket, és fejegyeztük azt is, hogy mely pontokon lenne esetleg szükség javításra vagy módosításra a mentesítés megadásának érdekében. Tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy nálunk a bizottságon belül működik egy munkacsoport, amely felülvizsgálati feladatkörökkel bír, és minden egyes ügynökség munkáját vizsgálja. Tehát az itt ma megemlített ügynökségek is ehhez a munkacsoporthoz tartoznak. az ellenőrzési feladatokat hatékonyabbá téve, maguknak az ügynökségnek a munkáját is hatékonyabbá tudjuk tenni. Az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket feljegyeztük az önök szakbizottságának részéről. Úgy gondolom, hogy összességében elmondhatjuk, hogy kielégítőnek találjuk mindazt, ami elhangzott, és mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyra becsüljük az ügynökségek munkáját, amelyek rendkívül fontosak mind az Európai Unió, mind pedig az Európai Bizottság számára. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének, és visszaadom a szót Demonte asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek igazából kedvezően fogadom minden kollégának a javaslatát, Mind a két jelentésre igaz ez, politikai véleményt is kell mondanunk, nem csak számvitelit. Marinescu úrral egyetértek, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség, az eurókontroll ellenőrzését tekintve is, illetve a TNT hálózatot illetően a koordinátorokkal is megbeszéltük, hogy a projektek helyzetét mindig átláthatóan kell bemutatni. Ami a Cézárt illeti, szívesen szentelek nagyobb figyelmet az interoperabilitásnak, hiszen a két rendszer közötti párbeszéd nagyon fontos lenne. Aztán Telicska kollega észrevételeire reagálva, olyan észrevételek ezek az innovatív szempontokat illetően, amelyeket érdemes megfontolni. A számviteli tevékenység azonban az ügynökségnél megfelelően zajlott. Végül nem elég bejelenteni, kijelenteni, meg kell találni a jó rendszert, ami megvalósítható az európai pénzekből. Végeredményben fontos lenne, hogy az egyszerűsítés eredményét érzékelhessük, ami Miltenburg urat illeti a drónokkal kapcsolatban további pontosításokat kell kérnünk. Köszönöm szépen, de mondta azt, hogy Meissner asszony kérte az ott. Köszönöm szépen. Az EMSZ-val kapcsolatban nem kritizálták az én jelentésemet, de természetesen elmondom, hogy ha módosítókat kívánnak benyújtani, azt nagyon szívesen fogadom. Ja, Köszönöm szépen. Kicsit nehéz, hogyha az egyik frakció bírál és a végrehajtási kvótákat kritizálja, a másik frakció pedig azt mondja, hogy hát ezt majd még meg kell nézni. A Shift to rail kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy ezt nem a bizottság finanszírozza ennek a működéséhez az ágazat, nyújt támogatást, és meg kell nézniük ugye, hogy az ipar mit kíván, és azt is meg kell valósítaniuk. Nem elég az, hogy mindenféle jó elképzeléseket alakítanak ki az ő figyelembevét, az ő védelmük figyelembevétele nélkül. Minden esetre én is nagyon szívesen várom a módosítókat, amennyiben vannak. Köszönöm a szót. Monsieur Delundé, la parole est à vous a szó. Köszönöm szépen. A az esetleges támogatás csökkentéssel kapcsolatban szólt valaki hozzá, tehát hogy az uniós támogatást kellene csökkenteni. Ez nem arról szól ez, hogy születette erről döntés. Én megemlítettem azt, hogy az ügynökségnek jelenleg többlete van, és esetleg a Brexit fényében és annak fényében, hogy az Európai Unió mindig is hatékonyan kell, hogy elköltse az adófizetők pénzét, fel, felvetettem annak a lehetőségét, hogy esetleg csökkenteni lehetne a támogatást, de ilyen döntés nincs. Köszönöm szépen, Dalunde úr. Foster asszony kérte a szót. Igen, én csak egy pontosítást szeretnék kérni Eh, hogyha nem tévedek, az Eurocontrol nem igazi EU eh, e eh, testület, a tagállamok hozták létre saját bevételekből fizeti a tevékenységét. Az Eurocontrol nem e az, ez egy teljesen külön testület, és nem csak az EU 28-ért, hanem összesen 44 országért felelős tehát, hogyha EU pénzt is kapnak a költségvetésükhöz, akkor persze ezt vizsgáljuk, de alapvetően nem az EU finanszírozza őket, aláíró részes felek vagyunk az Eurocontrolban. A Cezár az teljesen más helyzet, meg az ÁSZA is. Ezt csak szerettem volna pontosítani. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen, Foster asszony. és a módosítók benyújtására január 25-én déli 12 óráig van lehetőség. Most pedig folytathatjuk a munkánkat, méghozzá Ismail Ertug úr jelentésével a gépjárművek számlálójának, kilométer számlálójának manipulációjáról van szó, az Európai Unió jogi kereteiről fog ő beszámolni, és az előadó után az árnyék előadók és a többi képviselő is hozzászólhatnak majd a vitában. Ertugóri a szó most tessék. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégáim! Igen, valóban arról van szó, hogy a kilométer számlálók manipulációja, tehát a kilométer számláló szándékos megbuherálása Európa szerte tapasztalható jelenség. Egyrészt azért, mert nagyon egyszerűen megte megtehető, másrészt, mert anyagilag előnyöket tud nyújtani, és már harmadrészt pedig azért, mert nem minden tagállam tartja szabálysértésnek, illetve bünteti megfelelő szigorúsággal. Ezért a minden, az összes megtett út 12 százalékán, az összes megtett út 12%-ára, és az a határokon átnyúló viszonylatban pedig 30%-ban tapasztalható ilyen csalás. A legutolsó ö, szakbizottsági héten egy ö, olyan tanulmányt is hallhattunk, amely szerint 6-tól 9 millió eurónyi kárt okoznak ezzel. Ö, Európának. E, ugye nyilván a közlekedés biztonsága és a környezet e, védelme is sérül, amikor e, a kilométer számlálót átállítják, hiszen akkor az autókat túl későn viszik szervizbe, és ez azt eredményezi, hogy az autók általában véve biztons, kevésbé biztonságosan működnek, és emelkedik a károsanyag kibocsátásuk, amely szá- károsítja a környezetet néhány tagállamban véleményem szerint nagyon példás helyzet alakult ki Belgiumban és Hollandiában például. Belgiában van egy Kárpász nevű rendszer, aztán azt Hollandia is követte, egy ilyen, nem, egy ilyen nemzeti szintű autópasszust alakítottak ki, amelynek segítségével javítattak a helyzeten. Nagyon egyszerű egyébként, amit elterveztek, illetve kialakítottak, és nagyon hasznos is. A ahányszor csak a szervizbe viszi valaki az autót, és valami miatt megvizsgálja, akkor feljegyzik a kilométer számláló állását. Akkor van nyilván ezzel kapcsolatban egy tanúsító szerve, tanúsító rendszer, tehát a tanúsítják, hogy a kilométer számláló állása megfelelő és szabályos, és ez így nagyon jó is, és hogyha mindenhol kialakulna, az jó lenne, csak akkor még ezt hozzá kell tenni egy nagyon hatékony határokon átnyúló adatcserét is. Tehát a javaslatom az, hogy először is legyen egy európai adatbank, amely a belga rendszerhez hasonlóan jegyezze föl a kilométerszámláló állását, és beszélni lehet a szakemberekkel arról, hogy ezt hogy alakítsák ki, de hát minden esetre az Eukaris platformhoz hozzákötve ki lehetne ezt alakítani, és aztán átgondolni azt, hogy hogyan kapcsolódjon pontosan erre és akkor ahányszor szervizbe viszik az autót, ott mindig feljegyzik a kilométer számláló állását. Határokon átnyúló jelleggel. Nagyon egyszerű, nagyon gyorsan végrehajtható és hatékony, költséghatékony rendszer lenne ez, és akkor körülbelül 8 milliárd eurót lehetne ezzel megtakarítani évente. A másik megközelítés a technikai javításokra megy ki, hiszen ugye tudjuk, hogy rendszer rendszeresen járnak a szervizbe az autóval, és ennek ellenére vissza lehet tekerni az autó kilométerszámlálóját, tehát először is az a fontos, hogy maguk az autógyártók is a mainál kevésbé könnyen, kevésbé könnyen változtatható, manipulálható kilométerszámlálókat szereljenek be. Egyébként nagyon-nagyon alacsony áron, plusz egy eurós költséggel meg lehetne ezt oldani a legmonda, legmodernebb számlálók beépítését. Nyilván nem százszázalékosan manipulációmentesek ezek, de végül is legalább annyit elérnének, hogy a magának a manipuláció, manipulálásnak a a, a, a, az elvégzése sokkal nehezebb lenne, költségesebb is lenne, és ez talán vissza eh, elrettenteni a felhasználókat ettől. Aztán amelyik, eh, ami mégis még megint csak nagyon fontos, és eh, sürgős jogszabály változtatásokat igényel, az manipuláció kilométer számláló átállítása szabálysértés. És ö, hat, husz, 26 tagállamban tilos, de csak tíz olyan tagállam van, ahol ö, a kilométerszámláló ellenőrzése valamiféle módon kötelező. Tehát az lenne jó, hogyha az ellenőrzés és az ezzel kapcsolatban feltárt visszaélések szankcionálása Európa szerte tilos lenne illetve kötelező jellegű lenne. A következő javaslatom pedig az, hogy a blokklánc technológiát alkalmazzuk, ugye ez is a jövő, a jövő technológiája. Természetesen ma is gyűjtünk már rendszeresen adatokat, és az, azokat adatbázisba lehet gyűjteni, de a blokklánc technológia sokkal biztosabb az adatgyűjtés céljára, hiszen decentralizált technológia, és a fogyasztók védelmére sokkal alkalmasabb. Egyébként van már egy projekt, a Card Trust Chain, ami jelenleg is működik, és ezt az Európai Bizottság is támogatja tehát kollégáim, nagyon egyszerű rendelkezésekkel javíthatunk a helyzeten. Két tagállamban már nagyon jó példával járnak elő, elől, és az ő utánzásukkal ezt az egész Európában jelenlevő és létező hiányosságot nagyon hamar meg tudnánk szüntetni. Köszönöm szépen, Ertug úr. Micsoda uh, szenvedélyes ismertető volt ez. Tényleg, szenvedélyes. Ertug úr említette, hogy két tagállam példaértékű, Hollandiát említette, a másik Belgium, ugye? Igen. Jó. És egészen szédítőek ezek a számok, ugye 6-8 milliárd eurót kitevő károkozásról beszél, 12 százaléka az egész járműparknak érintett. Nem tudom, hogy a ö, kamionokra is vonatkozik-e a statisztikája. Ott ugye tahográfokról van szó, nem tudom, hogy azokat is manipulálják-e. Minden esetre erről megnyithatjuk majd a vitát. Megint megadom a szót most Ferber úrnak, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ba kollégám egy másik szakbizottságban ül, és a nevében fogom felolvasni az ő véleményét, és a saját magamit is hozzáteszem. Először is köszönöm szépen Ertu kollégának a jelentést. Olyan téma ez, amely már évek óta létezik, már a, Dán, a német autó klubban is nagyon sok beszéltünk arról, hogy a kilométer számlálóval, tehát manipuláció mennyire könnyű, és hogy különösen a 90-es években nagyon könnyű volt a digitális kilométer számlálóval bánni. Ugye régebben a mechanikusokat egyszerűen vissza lehetett tekerni, de hát az a helyzet, hogy túl könnyű, és ezért, az, ahogy Ertug kolléga is mondta, az autógyártókat kell rászorítanunk arra, hogy hogy ezen a helyzeten javítsanak. A belga modellt én is évek óta nézem, és kiválóan működik, hiszen ahányszor valami történik az autóval, ahányszor valaki ránéz, akkor mindjárt regisztrálják a kilométerszámláló állását. Ha közlekedési ellenőrzés alá esik, vagy baleset történik, vagy szervizbe van, mindegy, nagyon jó megoldás ez, hiszen ezzel a manipuláció lehetőségét igen korlátozza korlátozottá teszik, és nagyon jó ötlet az, hogy ezen az úton induljunk el, ugye mivel azért, mert a jobb hardverek, illetve a bonyolultabb kilométerszámlálók csak részben oldják meg a kérdést, ugye azokat is meg kell hekkelni. És hát ugye arról van szó, hogy ez egy csalás, amely anyagi károkat okoz, az autókat megdrágítja. Ugye tudjuk, hogy a kilométer állás, kilométer számláló állás egy autó megvásárlásánál nagyon fontos tényező, és nem csak európai szinten, hanem a tagállamokkal együttműködésben is ki kell alakítanunk azt a helyzetet, amelyben komolyabban büntetjük ezeket a manipulációkat. Remélem, hogy ebben mindenki közre tud működni. Hát igazából a, ezek voltak Bach úr gondolatai, és én magam is úgy gondolom, hogy jó ez az irány, a részletek bevaló bemenetel nélkül én úgy gondolom, hogy nagyon fontos támogatni, és gyakorlatilag a polgártársaink érdekében kell, hogy cselekedjünk és megtennünk ezt, hiszen ő, a, őket csapják be autóvásárláskor, hogyha ilyen csalással érnek, illetve nagyon fontos, hogy az autógyártók is felelősséget vállaljanak azért, hogy javítsanak a helyzete. Köszönöm szépen, Ferber úr, Demeszméker a szó, jó napot kívánok öné a szó. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Ertu kollégának a munkáját. Amikor beleolvastam ebbe a jelentésbe, sok pozitívumot találtam benne. Az, hogy adatbankokat tanulmányoztak, figyelembe vették a különböző technológiai rendszereket, nagyon tisztességes eljárás. A, a kilométerszámláló manipulációjával fel kell vennünk a küzdelmet, de ez időigényes lesz. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire sürgős ez az ügy, hiszen hallottuk, hogy több milliárd eurós csalásról van szó. Vokovszki professzor is elmondta. Ez a fogyasztói bizalmat is aláássa. Ugye több milliárdos csalásról van szó, környezeti károkozás is felvetődik, és technológiai megoldásra van szükség. Nincs időnk, olyan rendszert kell bevezetni a fogyasztók érdekében, amit gyorsan ki lehet építeni hosszú távon egy körű stratégia keretében kell megoldást találni. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy nincs szükség európai adatbankra. A, a UCAR információcsere eszköz nagyon hatékony Belgium és Hollandia vonatkozásában ezt nagyon könnyen fel lehetne használni arra, hogy a tagállamok közötti kilométer óra információkat kicseréljük. Nem hiszem, hogy az első műszaki monitorozás meghozza az eredményeket. Belgiumban négy éves intervallum alatt sikerült gyakorlatilag nullára csökkenteni a manipulációt. A Carpass rendszerrel a hollandoknak van egy hasonló rendszerük, és nagyon örvendetes számomra, hogy mások is foglalkoznak a gondolatra, hogy ezt a megoldást válasszák. Ezt gyorsan be lehet vezetni. Kollégák, maradjunk realisták, kilométer adatokat rendszeresen rögzíteni kell, és ezeket az adatokat ki kell cserélni a tagállamok között, el kell juttatni a fogyasztókhoz. Köszönöm szépen, Máker úr, Rike úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Ismailnak a munkáért. Tényleg remek munkát végzett. Kiemelkedő. Nagyon összetett témáról van szó ugyanis, de hogy mi a legnagyobb érdeme ennek a szövegnek az, hogy Rivalda fénybe helyezett egy olyan jelenséget, amivel eddig nem nagyon foglalkoztunk. A használt autópiac sokkal jelentősebb, mint az új autópiac Európában. Több millió autó cserél gazdát, és hát a kilométeróra csalásnak mind biztonsági, mind pedig anyagi kockázatai vannak. Ezért is furcsa, hogy a különböző tagállamok közhatóságai miért is nem foglalkoznak egy olyan témával, amely nap mint nap érinti a polgárokat. Szerintem ez eléggé meglepő. Annál is meglepőbb, hogy rendkívül egyszerűen lehetne ellenőrizni a kilométer óra állásokat, elég csak megnézni Belgium vagy Hollandia példáját. Akár mikor, amikor közúti ellenőrzés van, fel kell írni ezeket az adatokat, és ezeket határokon átnyúló módon meg is kell osztani. Körülbelül a járművek 15%-a lépi át az országhatárokat adásvétel kapcsán, úgyhogy nem szabad alulbecsülni a belga és a holland rendszer fontosságát. hogyha olyan nemzeti rendszerek jönnek létre, amelyek nem kommunikálnak egymással, akkor ugyan valamennyit segítünk a helyzeten, de az lenne a legjobb, hogyha ezek kommunikálnának. Három vagy négy megoldási lehetőség is mutatkozik. Az egyik a belga mintára létrejött Kárpász, aminek természetesen határokon átnyúló módon is kell majd kommunikálnia. Egy következő megoldás egy olyan kicsike eszköz, amit minden autóban el kellene helyezni, de hát mint minden eszköz, ez is Mint minden eszköz, ez is egy ponton esetleg csalás áldozatává válhat az új autókba igenis be lehet már tenni új berendezéseket, amelyek nem hamisíthatóak, vagy amelyekkel nem lehet csalásokat végrehajtani. De mégiscsak a régi használt autók piacán meg kell valahogy oldani ezt a kérdést, és ebbe az autógyártókat is be kell vonni ebbe a vitába. Fontos, hogy koherens rendszer jöjjön létre Európai Uniós szinten. Minden egyes tagállamnak új jogalkotási megoldásokat kellene alkalmaznia. Ami a blokklánc technológiákat illeti, én egy kicsit óvatosságra intenék, mert ez térben, informatikai fejlesztésben is rendkívül költséges, és a blockchain technológiát nem lehet mindenre felhasználni, mert nem lesz elég lehetőség és attól tartok, hogy a blockchain virágzása mind informatikai, mind pedig energiafelhasználási szempontból nagyon komoly kihívások elé fog állítani minket. Úgyhogy köszönjük szépen Ismael munkáját. Köszönöm szépen, Krámer úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, és is köszönöm Ismael Hertug munkáját. Kiváló munka nagyon jól összeállított dolog. E, hát, hogyha Michael Kramer és Markus Ferber is ezt mondja, akkor tényleg nem lett már benne hiba. Egyszerűen kiváló tényleg a jelentést, semmi bírálnivaló nincs a fő probléma pontosan az, hogy egy csomó tagállam és a bizottság is a csalók és a bűnözők pártján áll, és nem az őszinte emberek pártján. Az őszinte emberek buták, hiszen már megvan a, megvan a két országban működő kiváló, kiváló rendszer, és mégsem terjesztik el. Egyszerűen a politikai akarat, a politikai szándék hiányzik itt, és amíg ez nem lesz meg, addig egyre több olyan autót fognak eladni, akár határokon átnyúló jelleggel is, ahol a kilométer számlálókkal manipuláltak. Hát nem lehet, hogy ez a mi érdekünk. De már tíz éve vitatjuk ezt, és és bíráljuk a tagállamokat. Egyszerűen erősebben kell fellépnünk, és valamit tennünk kell már, hiszen mindenki egyetért abban, és nincs olyan közlekedési miniszter vagy, vagy biztos, egy olyan tagállam nincs, aki azt mondaná, hogy támogatjuk a csalást. Mindenki azt mondja, hogy fel kell ellene lépnünk, aztán mégsem történik semmi. És elmondanám, hogy egy, ugye, ugye egy euróra kellene, lenne szükség ahhoz, hogy el, jelentős előrelépést tudjunk elérni, és az annyira egyszerű az Európa szerte megszervezett adatcsere is, most hogy blok, blokklánc vagy nem, az teljesen mindegy, de hát a, a, a, a, a blokkláncnak pontosan az az előnye, hogy decentralizált, és ezért nem lehet akárhonnan megváltoztatni. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy ezt is gondoljuk át, de minden esetre az a kötelességünk, hogy végre tegyünk már valamit ö, a bizottságnak végre meg kéne, el kéne dönteni, hogy, hogy lépjen, és a jelentésbe be kellene írnunk, hogy mit tudom én, pontosan ennek a ciklusnak a végéig valamit tenniük kell, és egy konkrét dátumot meg kell határozniuk, amit, amin belül ezt megteszik, vagy akkor vagy akkor jelentsük ki nyíltan és hivatalosan, hogy támogatjuk a csalást, és nem zavar minket, hogy ilyen sok manipuláció történik. Minden esetre nagyon aktívan kell vitáznunk, és döntsük már el végre, hogy most a csalókat támogatjuk, vagy a tisztességes embereket. Köszönöm szépen, Kramer úr. Már is az Európai Bizottság felé nézek, mert hogy rendkívül sürgős a helyzet. Telicska önt nem láttam, parancsoljon, először ő kap szót. Semmi baj, elnök asszony. Nem tudtam, hogy hányan akarnak hozzászólni, úgyhogy csak az utolsó pillanatban jelentkeztem szóra. Már is következett a bizottság. Egy rövid dolgot szeretnék elmondani, méghozzá azt, hogy teljesen hihetetlen, hogy európai szinten néha szabályozunk bizonyos dolgokat, amelyek talán nem annyira fontosak, ugyanakkor vannak égetően fontos problémák, olyanok, amelyek minden egyes tagállamot érintenek, a belső piacot érintik, olyan problémák, amelyeket pontosan ismerünk, mert készültek róla tanulmányok, és nem csinálunk semmit. Ismail is elmondta, hogy a végrehajtás szempontjából mi az, amit meg lehetne tenni. De ehelyett mi meg mit teszünk? Azt tesszük, hogy ülünk és nézzük ezeket a komoly negatív hatásokat, a környezetre nézve, a biztonságra nézve, és vesznek el a milliárd eurók. Remélem, hogy a mostani vita lendületet ad majd a fellépésnek, és mind európai, mind pedig nemzeti szinten előrelépés történik már végre. Én komolyan mondom, nem értem, hogy miért nem történt eddig semmi. Nem hinném, hogy lenne itt a teremben olyan ember, akinek a szomszédját vagy a barátját ne verték volna át. Itt a delegációban is van egy kollégám, akit nagyon csúnyán átvertek, így becsapták, tehát mindannyiunkat érint ez a probléma. És itt van a rendszer Belgiumban, itt van a Kárpász, itt van előttünk a pozitív példa és a pozitív gyakorlat, és mégsem követjük ezt. Itt ülünk a Trantban, és elmondjuk, hogy minek kellene történnie európai szinten, és minek kellene történnie nemzeti szinten. Aztán nem teszünk semmit. Úgyhogy mégiscsak azt várnám az Európai Uniótól és az Európai Bizottságtól is, hogy legyen már valami konkrét fellépés. Maximálisan támogatom Ismail jelentését, és néhány dolgon még talán el kellene gondolkodni, de remek ez a jelentés. Három opciót láthatunk, nem fogom ezeket megismételni, mert ezekről már nagyon sokat beszéltünk. A lényeg az, hogy megvannak a megfelelő megoldások. A technológiai lehetőségek és a blokklánc kapcsán úgy gondolom, hogy valóban lehetne védeni a kilométerszámlálót, és lehetne csalásmentes kilométerszámlálót létrehozni, és az új járművekbe ezt beszerelni. Ami a Kárpászt illeti, már két éve is beszéltünk erről, és most már egyértelműen látjuk, hogy ez rendkívül hatékony rendszer. Ezen kívül azzal is lehetne foglalkozni, hogy mindenki csak hivatalos kereskedőtől vásároljon autót, ez is javíthatna a helyzeten. és mint ahogy az előadó is elmondta, az eukarizban való részvételt kötelezővé kellene tenni. Az Eurokaris platformon keresztül jelen pillanatban is történik információcsere, adatcsere, megvannak a többoldalú megegyezések, amelyek ezt lehetővé teszik. Aztán itt van ez a nagy mennyiségű adat, amely az Eukarizban szerepel, csak hogy lehet, hogy különböző tagországokban mások az adatvédelmi szabályok. Például Németország nem engedélyez bizonyos adatkiadásokat, amelyeket más országok engedélyeznek, majd a német kollégák kiavítanak, ha ez nem így van. Tehát vannak olyan problémák, amelyekkel még szembe kell néznünk, de azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy kardot ragadjunk és megharcoljunk ezekkel a problémákkal. Köszönöm szépen, és nagyon örülök annak, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Köszönöm szépen, Telicska úr. Most akkor tényleg megadom a szót Jaonidú asszonynak a bizottság részéről. Gondolom, hogy végighallgatták a kollégák hozzászólását. Mindenki azt mondta, hogy sürgősséggel fel kell lépni, a bizottság nem fordíthat hátat ennek a problémának tagállamok jogai sérülnek, fogyasztók jogai sérülnek, biztonsági problémák merülnek fel, környezeti problémák merülnek fel, és nagyon komoly anyagi kár keletkezik. És Demismaker úrnak mondom, hogy nem milliókról, hanem milliárdokról beszélünk. Úgyhogy mi lesz most? Kérdezem a bizottságtól. Az Európai Bizottsági tehát a szó, és konkrét fellépési pontokat szeretnénk hallani a bizottság részéről az ütemterv kapcsán. Köszönöm szépen, elnök asszony! Természetesen mindannyian egyetértünk abban, hogy rendkívül fontos téma ez. Nagyra értékeljük és üdvözöljük Ertug úr ez irányú jelentését. Mint ahogy rendkívül helyesen megjegyezték, elterjedt egész Európai Unió területén a kilométeróra csalás. A bizottságnál több főigazgatóság is foglalkozik ezzel, például a DG Move, a DG Grow, a DG Just, a fogyasztóvédelem kapcsán és a csalások kapcsán. Én az autók biztonságosságával kapcsolatban szeretnék hozzászólni, és a DG Grós kollégák majd az ütemtervet is fogják ismertetni. Először is nézzük, hogy az autók biztonságosságának kapcsán és forgalomba hozatának kapcsán mit kell tudnunk. Mindannyian tudjuk, hogy Az új irányelv csak az idei év májusától lesz majd hatályos, és azt is tudjuk, hogy ez minden típus kapcsán hogyan fogja majd érinteni a kilométerórával kapcsolatos csalások lehetőségét. Ez kötelezővé teszi a tagállamok kapcsán, illetve minden tagállam számára, hogy a kilométer csalást büntethetővé tegye. Tehát minden egyes tagállam számára kötelező lesz meghozni azokat a jogszabályokat, amelyek mentén idén májustól büntethető, sőt büntetendő lesz a kilométeróra csalás. Ebben az évben elkezdjük az adatgyűjtést is, és még egyszer mondom, az a tény, hogy büntetendővé válik májustól a kilométeróra csalás, reméljük, hogy előre viszi majd a munkánkat az, hogy a bizottság ne felelt volna meg a kötelezettségeinek, hogy a határokon átnyúló információáramlást megvalósítsa, ennek kapcsán azt tudom elmondani, hogy a mi feladatunk mindössze egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése volt, és ennek meg is feleltünk. Az, hogy valóban megvalósuljon az információcsere, ahhoz új jogszabályok megalkotására van szükség. Természetesen maximálisan egyetértünk abban, hogy fontos a határokon átnyúló információcsere, és abban is egyetértünk, hogy ez elősegíti majd a kilométeróra csalás elleni harcot. Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy fontos ez az információcsere, a kilométeróra csalás, illetve egyéb biztonsági jellemzők kapcsán is. Ez nagyon hasznos lesz mind a felhasználóknak, tehát a fogyasztóknak, mind pedig a hatóságoknak. Az adatokat az autók forgalomba hozatalának kapcsán közös adatbázisban kerülnek majd feldolgozásra minden egyes tagállami hatóságnak be kell majd szolgáltatni ezeket az adatokat. Úgy véljük, hogy a hatóságok közötti adatcsere a legjobb út és szükség van természetesen Európai Uniós adatbázisra is. Az Eukarisz, illetve az Eukarisz felhasználása ezeknek az adatoknak a cseréjére. Érdekes kérdés, de azért a technológiai semlegességre oda kell figyelni, és arra is, hogy a tagállamok szabadon hozhassák meg ezeket a döntéseket. Az adatvédelem kapcsán nagyon fontos, hogy maguk a fogyasztók is hozzáférjenek ezekhez az adatokhoz, amelyeket a hatóságok gyűjtöttek össze. Meg kell még néznünk, hogy ez milyen kereteken belül valósulhat meg a jelentésben az a javaslat is megjelenik, hogy az első az első ellenőrzést négy évről csökkentsük le három évre. Ezzel is egyetértünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az autók forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok rendkívül fontosak, és ezeken belül nagyon fontos az is, hogy környezeti és technikai szempontból is elfogadhatóak legyenek a gépjárművek. Természetesen ehhez hozzátartoznak azok a műszaki jellemzők is, hogy a fékek, illetve az autógumik megfelelőek legyenek. Természetesen értjük, hogy a kilométeróra csalás anyagi kárt okoz, de ezen kívül azért más jellemzők ellenőrzése, mint ahogy mondtam, a fékek, gumik ellenőrzése is rendkívül fontos. Elhangzott, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek már alkalmaznak ilyen jellegű intézkedéseket, Belgium és Hollandia, illetve Szlovákia is gondolkozik egy hasonló rendszeren, más tagállamok pedig más módon próbálják folyamatosan ellenőrizni és feljegyezni a kilométeróra adatokat. Körülbelül egy évvel ezelőtt volt ebben a témában vita ebben a szakbizottságban, akkor figyelmesen meghallgattuk az önök véleményét és azt, hogy mit várnak tőlünk. Ezek után a közúti biztonsággal foglalkozó bizottságunk napirendjén rendszeresen megjelenik ez a téma. Folyamatos kapcsolatban állunk Belgiummal és Hollandiával, és próbáljuk arra ösztönözni a tagállamokat, hogy többet tegyenek ebben a tekintetben, és hogy kövessék Hollandiát és Belgiumot, az úgynevezett legjobban teljesítő tagállamokat. és reméljük, hogy ez a közúti biztonságra vonatkozó jogszabályokat hatékonyabbá teszi majd. Úgy gondoljuk, hogy a határokon átnyúló információ cserét mindenképpen meg kell valósítani, és elindítottunk egy kísérleti projektet is, Ehhez majd hatástanulmány is kapcsolódik. És végül, de nem utolsó sorban, új közlekedés biztonsági politikai keretet szeretnénk kialakítani a következő évtizedre nézve. Ez kapcsolatban áll a tavasszal megjelenő harmadik közúti csomaggal. Tehát meg fogjuk nézni a jelenlegi jogszabályokat, hogy ezek közül melyik szorul felülvizsgálatra, illetve hogy a műszaki vizsgálatokra és közúti biztonságra vonatkozó szabályok mennyire érvényesülnek. A DG Grós kollégám mindenképpen hozzászól majd a típusellenőrzési szabályok kapcsán, vagy engedélyezés kapcsán. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy kicsi kételkedem, sőt, meg is döbbent az ön válasza. Ön azt mondja, hogy összességében körülbelül itt tartunk, de ezeket a kötelezettségeket nem kell felvállalnunk, mert az tagállamokra hagyatkozunk és kész. Az Európai Bizottságnak igenis van kötelessége a szerződések alapján, közúti biztonságról, környezetvédelemről van szó, sőt, fogyasztói jogokról is, és ön pedig mit mond erre? Arra, hogy hagyjuk ezt az egészet, nem olyan súlyos a helyzet. Azt akarják, hogy várjuk meg, mint a Dieselgate-nél, hogy az egyik tagállam kiborítsa a bilit, és aztán ráverjen a kezünkre? komolyan kell venni ezt a munkát, és önöknek is prioritásnak kell tekinteniük ezt a jelentést. Ön azt mondja, hogy a tagállamok döntik majd el, hogy bűncselekménynek minősítik-e az ilyen manipulációt, mi pedig feltett kézzel várjuk ezt meg az adatbázis alapján a digitális területen az Európai Bizottságnak prioritássá kellene tennie ezt, mire várunk. Úgy látom, hogy az Európai Bizottság egyáltalán nem ambiciózus ezen a téren, mi viszont Ertug úr jelentésével prioritásként fogjuk kezelni ezt, mert az állampolgárok pontosan értik, hogy miről van itt szó, őket ez közvetlenül érti, érinti, úgyhogy egy konkrét tervet várunk. A GRÓ főigazgatóságnak és megadom a szót, hadd kérdezzem meg, hogy önök valamilyen újdonsággal tudnak-e szolgálni. Ertug úrat pedig arra kérem majd, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, én a technikai intézkedésekre szeretnék összpontosítani, amelyek a jelentésben szerepelnek. Én örömmel mondhatom el, hogy az Európai Bizottság már is tett valamit. Ugye a típus jóváhagyás nál a múlt júliustól egy új szabályozás érvényesül, és igyekszünk elrettenteni az elkövetőket a manipulációtól, különböző technikai intézkedésekkel, és ezeket a módszereket a jóváhagyó hatóságoknak kell elfogadni. Tehát a gyártókon és a hatóságokon is múlik ez nyugtáztuk az önök kérés, kérését, hogy monitorozzuk ezeket a megoldásokat. Február 8-án a típus jóváhagyó hatóságokhoz levelet fogunk intézni, és megkérdezzük őket arról, hogy mennyire alkalmazzák ezt a rendeletet, de nem állunk itt meg, egy második része is lesz ennek a rendeletnek, üzemanyag, fogyasztás mérőket kívánunk bevezetetni, és további információkat fogunk kérni ugyanakkor internetes biztonsági, kiberbiztonsági szempontokkal is foglalkozunk, nemzetközi téren is, az Egyesült Államokkal, Japánnal együttműködve iránymutatásokat szeretnénk kialakítani. Még egy utolsó dolog, amit szeretnék hozzátenni, az önök ajánlásainak második része hardware és szoftver intézkedéseket szükségel, tehát a közös kutatási központtal a mi kutató testületünk szakértőnkkel felvettük a kapcsolatot, és eh, erről is fogunk kapni nem sokára egy tanulmányt, egy jelentést. Köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Eh, egy percet adunk eh, még Wim Vandekamp Kamp úrnak, és aztán Ertug úr három percben reagálhat. Wim Vandekamp Kamp úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudja, hogy az Európai Bizottság minden tagját eh, szeretem, de egyetértek azzal, hogy igen, eh, sajnálatos az Európai Bizottság ehhez tanúsított hozzáállása. Évek óta foglalunk már, foglalkozunk már ezzel a kérdéssel. Az Európai Bizottság nagyon sok jogszabályjavaslatot tesz, de erre, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ami egyébként rengeteg európai polgár életére közvetlen behatással van nem nagyon foglalkozik. Azt mondja, hogy a tagállamokat ösztönözzük majd arra, hogy szigorúbb szabályozást vezessenek be, hát ez messze van a kielégítőtől. A, a Gross főigazgatóságnak pedig azt mondom, hogy nem az új autók itt a probléma lényege, a használt autók. Ö, problémája az elsősorban, és ezért azokra tekintve kell a jogszabályt megváltoztatni, eh, hiszen felelősségünk az, hogy eh, ezt megtegyük. Beszélhetünk persze mindig Putyinról, meg Brexit, a Brexitről is, de a kilométer csalásra legalább tudunk valamit tenni. Egyetértek. Van de Kampf úr, Ertug úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottság és a képviselők hozzáállását, is. mielőtt a bizottság hoz szólnék, még a teherautókkal is foglalkoznék. A teherautókkal kapcsán beszéltünk a szakértőinkkel, a ugye ott van tahométer és sebességmérő is, és a két eszköz párhuzamosan jegyzi fel a az adatokat, és a szakértők véleménye szerint ez lehetővé teszi azt, hogy a manipuláció ilyen mértékekben egyáltalán nem lehetséges. Aztán az Európai Bizottsághoz. Ugye a nagyon sok vita ellenére, amelyet a különböző főigazgatóságokkal folytattunk, valami miatt az Európai Bizottság mégis egy kicsit visszafogja magát ebben az ügyben, nem fog hozzá ahhoz, hogy a tagállamokat végre arra ösztönözze, hogy Európai Unió szerte tegyenek ez a csalás ellen valamit. És ez a kis stílű hozzáállás az, ami aztán a polgárainkban azt a benyomást kelti, és részben jogosan, hogy egyáltalán semmiféle haszna nincs az Európai Uniónak, hiszen még ilyen dolgokban sem lépünk a fogyasztók pontosan saját életükben kellene, hogy tapasztalják, hogy ezek a Brüsszelben működő bürokraták tesznek-e valamit, vagy nem. És most tehetnénk valamit, hiszen itt van visszaélés van, manipulálnak, kárt okoznak, és akkor megmutathatnánk, hogy ez ellen felléptünk, ezt az önök kedvéért, az önök érdekében tettük. És hogyha ezt nem, tetszük meg, nem tesszük meg, akkor az Európai Uniót semmiféle érvel nem fogjuk tudni megvédeni. Ez is egy olyan példa, amely, a, amelyek kapcsolatban előrelépést tehetnénk, de nem tesszük azt. 2014-ben is születtek jogszabályok, tavaly például a típusjóváhagyásról, persze, de ez az engedélyezés pillanatában érdekes csak. De amikor már megvan az engedélyezés, a típus jóváhagyás, az utána következő szakaszban és az első ö, nagy műszaki vizsga idejéig, ami jelenleg négy év, erre a szakaszra nézve kellene gondoskodnunk arról, hogy ne lehessen manipulálni a kilométerszámlálót. És ugye helyes, hogy tényleg az használt autókkal kapcsolatban tapasztalható ez a, ez a probléma, és mivel határokon átnyúló autókereskedelem folyik, pontosan ezért kellene európai szinten lépni, hogy ez az Eukarizhoz kapcsoljuk, vagy máshoz számunkra, az lényegtelen. Az a lényeg, hogy az Európai Parlament most nagyon széles konszenzus alakított ki amögött, között, hogy ezt a problémát végre kezeljük és szüntessük meg. Merci beaucoup, Monsieur Ismail Köszönöm szépen Ismail Ertugnak. Egy percben Kramer úr. Sőt, még kevesebbet. A, DG, a, a Gross és a transport főigazgatóságokkal beszélünk, de a fogyasztóvédelmi főigazgatóság miért nem foglalkozik ezzel, hiszen ez egy hatalmas csalási ügy. Ők miért nem jönnek ide és adják elő az álláspontukat? Ők másképp gondolkodnak, vagy egyetértenek? Köszönöm szépen, Kramer úr. Minden esetre február 7-ig lehet benyújtani a módosítókat és szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament tovább fogja erőltetni a dolgot egészen addig, amíg az Európai Bizottság nem egyszerű úti tervet, hanem akciótervet készít erről a kérdésről, mert nem akarjuk, hogy az autó ott hagyjon bennünket az út szélén, és nem akarjuk, hogy óriási botrány robbanjon ki a manipulációból, hogyha önök nem segítenek megvédeni azt, amit a fogyasztók vásárolnak, akkor nagy bajok lehetnek. Ismail Ertug úr jelentésével piszkálni fogjuk az Európai Bizottságot. Nem akarom, hogy az ilyen csalások, a különböző szélhámosságok ugyanolyan sorsra jussanak, mint a Dieselgate kérdés jutott. Tíz perc szünetet tartunk, és utána fogadjuk a bolgár elnökséget. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen!

Mes chers collègues, nous allons reprendre... Kedves kollégák, folytatjuk a munkánkat. Nagy örömben van részünk, ugyanis a szakbizottságunkban fogadhatjuk a bolgár közlekedés és infrastruktúrális ügyekkel foglalkozó minisztert, Moszkovszki urat, aki Hmm, el fogja mondani nekünk, hogy a bolgár elnökségnek milyen prioritásai vannak. Nagy örömmel köszöntjük itt miniszter úr szakbizottságunkban. Bulgária vette át az Európai Unió tanácsának elnökségét január 1-én, nagy ambíciókkal az EU jövőjét illetően, hiszen az EU sok nehézséggel küzd, de nagy lelkesedéssel, mindenkire való odafigyeléssel kívánnak eljárni. A mi szakbizottságunk számára nagyon fontosak a bolgár elnökség prioritásai a közlekedés és idegenforgalmi téren. A bolgár elnökségnek egyébként sok sikert kívánok. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött. Kérem, hogy rendszeresen látogasson meg bennünket, mindig szeretettel látjuk. Át is adom a szót, hogy elmondja nekünk, hogy hogyan néz ki az elkövetkező fél év úti terve az önök elnöksége szempontjából. 20 perce van, ez után a szakbizottság tagjaival eh, eszmecserét fogunk folytatni. Köszönöm szépen, tessék parancsolni. Tisztelt elnök asszony, Tisztelt Európai Parlamenti képviselő asszonyok és urak! Különösen megható pillanat ez számunkra. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismertethetem a közlekedési prioritásokat az elkövetkező fél év során. Ezekről lesz szó a vitákon. Bulgária ambiciózus tűzött maga elé, aktívan szeretne részt venni az európai jogalkodási folyamatban. Ugyanakkor teljes mértékben tisztában vagyunk vele, hogy mekkora felelősségünk van, illetve hogy önöknek, európai parlamenti képviselőknek mekkora felelősségük van, hiszen az itt meghozott döntések kihatnak az európai állampolgárok mindennapjaira. A jövő felé fordulunk, realista eredményeket tűztünk ki célul az átláthatóság és a nyitottság jegyében. Ezek ugyanis az Európai Unió alapelvei a bolgár elnökség a konszenzust, a versenyképességet, a kohéziót kívánja előmozdítani a közlekedés terén, az együttműködés elmélyítésével, a nyugat-balkáni országok közelítésével az európai értékekhez. a Balkán félszigeten betöltött földrajzi helyzetéből kifolyólag Bulgária igazi híd szerepet játszik Európa és Ázsia között, a személyek, javak, szolgáltatások, tőkék szabad mozgását előmozdítva. Ezért a közlekedési összekapcsolás számunkra a Balkánon nagyon fontos európai tétet jelent a közlekedési szektor, fontos ösztönzést adhat az európai gazdaságnak, jólétnek, versenyképességnek és regionális kohéziónak. A bolgár elnökség e fontos szektor fejlődéséhez hozzá kíván járulni, azáltal, hogy az első mobilitási csomagból és a második mobilitási csomagból eredő kezdeményezéseknek, illetve eh, az európai repülési stratégia kezdeményezéseinek prioritás biztosít olyan kulcsfontosságú pillanatban vesszük át az EU elnökségét, amikor az első mobilitási eh, csomagról fontos döntések eh, születnek. a trió elnökség döntéseinek is köszönhetően még inkább prosperáló európai közlekedési szektort szeretnénk kialakítani. A piacra jutás, illetve a szakma megszerzésével kapcsolatos ügyekben szeretnénk folytatni a munkát, szeretnénk a, munk- a gépkocsi vezetők kiküldetése, a bérelt járművek és az útdíj fizetési rendszerek interoperabilitása terén a jogalkotást folytatni. A munkavállalók kiküldésének szociális vonatkozásai, érzékeny kérdések, ezért szeretnénk mélyreható vitát folytatni az első mobilitási csomaghoz kötődő jogalkotási javaslatok igazságos, méltányos döntéseken kell, hogy nyugodjanak, megfelelő védelmet nyújtva a gépkocsi vezetőknek, és biztosítva a szolgáltatásnyújtás szabadságát. Világos szabályokra van szükség, és hatékony ellenőrzésre ahhoz, hogy tisztességes legyen a verseny, és a belső piac jól működjön. Az új technológiák felhasználásával el kell, hogy tudjuk érni ezeket a célokat подобряването на оперативната съвместимост. Ebben a kontextusban a közúti kifizetési hálózatok interoperabilitása lehetővé teszi majd, hogy versenyképessé tegyük piacunkat. Az általános megközelítés elfogadása ebben a tekintetben nagyon fontos előrelépés lesz. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen lehetővé teszi majd azt, hogy megfelelő alappal induljon a következő elnökség a tárgyalásokban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos prioritás az intermodális közlekedés fejlesztése is. A bolgár elnökség már elindította a munkát az irányelv felülvizsgálatának kapcsán, amely közös szabályokat valósít majd meg az áruszállításban. A jelenlegi irányelv 25 éves, és nagyon sok tagállamban ezt nem hajtották végre megfelelőképpen, így tehát az ebben rejlő lehetőségeket nem tudtuk maximálisan kihasználni. A negatív hatásokat mindenképpen csökkenteni kell környezeti szempontból, csökkenteni kell a dugókat is a közutakon az irányelv megfelelő alkalmazása valószínűleg lehetővé teszi majd, hogy az Európai Unióban mindenhol hatékonyabbá váljon az Európai Uniós közlekedés. Azok a lehetőségek, amelyek már most léteznek, hatékonyak, ugyanakkor új közlekedési infrastruktúrákat is létre kell hoznunk Európában. Az európai multimodális közlekedés a közlekedési miniszterek szófiai csúcs értekezletén is napirendre kerül majd, március 19-én és 20-án. Az Európa és Ázsia közötti áruforgalom, valamint a lehetséges beruházások a közlekedés területén, ugyanúgy, mint ahogy a Dunában és a Fekete-tengerben rejlő lehetőségek ki fogják majd egészíteni a TEN-T hálózatokat. Az érintett régióban elhelyezkedő országokkal való kapcsolattartás különösen fontos, mert így fogjuk csak tudni bevonni ebbe a hálózatba az összes közlekedési módot. Ehhez azonban hatékonyabb koordinációra lesz szükség. és így fog majd létrejönni egy integrált közlekedési térség a balkáni régióban. Fontosak, hogy meglegyenek azok a pénzügyi eszközök, amelyek a régió együttműködését biztosítani tudják. Ami a légi közlekedést illeti, mindenképpen szeretnénk a konkurenciával és a megfelelő versennyel foglalkozó jogszabályokat prioritásként kezelni. Az európai légitársaságokat meg kell védenünk a harmadik országok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival szemben. A rendelettől azt várjuk, hogy ez megerősíti az egészséges versenyt, és hogy a fogyasztók több légitársaságból választhatnak, ami az árak csökkenéséhez vezet majd, és mindezt úgy kívánjuk megvalósítani, hogy Európa megfelelő összeköttetésben maradjon a világ többi részével, illetve hogy a vidéki területek se legyenek kizárva. Amennyiben fel tudjuk számolni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, az felszámolja majd a domináns pozícióval való visszaélést, az erőfölnyel való visszaélést, és kizárja azt, hogy a szinte monopól helyzet miatt a fogyasztóknak kevés választási lehetőségük legyen, illetve hogy az árak az egekbe szökjenek. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy összetudjuk hangolni a légiközlekedésre vonatkozó jogszabályokat az Európai Unióban. A bolgár elnökség meg fogja találni a megfelelő megoldást, amely minden egyes európai ország számára elfogadható magának a rendeletnek biztosítania kell, hogy minden olyan légitársaság, ami az EU-ban üzemel, megfeleljen az Európai Uniós jogszabályoknak. Természetesen ki kell térnünk a légiközlekedésben megkötött kétoldalú megállapodásokra is. Úgy gondolom, hogy ezek is megfelelőképpen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egészséges verseny és tiszta környezet alakuljon ki. A tárgyalásokat már megkezdtük, nagyon sok kétoldalú megállapodás esetében, de természetesen minden új kezdeményezést is üdvözlendőnek tekintünk. Most nézzük a vízi közlekedést. Ami a tengeri közlekedést illeti, az irányával foglalkozunk, amely a kikötőkre és a hajók által okozott szennyeződés, illetve hulladék felhasználására vonatkozik. Mindannyiunk közös célja, hogy a tengeri környezetet megvédjük, és hogy az administratív terheket csökkentsük a tengeri közlekedésben dolgozó vállalkozások számára. Az egyablakos rendszerre vonatkozó irányelv 2018 elején kerül majd bemutatásra. Ez rendkívül fontos téma, ugyanis ez megkönnyíti majd a bejelentési vagy jelentéstételi kötelezettségeket a kereskedelmi hajók számára. Úgy gondoljuk, hogy rögtön azután, hogy a bizottság bemutatta ezt a tervezetet, a bolgár elnökség meg is kezdi a munkát ebben a tekintetben. Várjuk a bizottságtól azt a munkát is, amely a tengeren dolgozók minimális szakképzésére vonatkozik, illetve van egy irányelvünk a tengeri munkahelyekre vonatkozó képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozólag. Ezzel kapcsolatban is várjuk a bizottság új kezdeményezését. Továbbá figyelembe kell vennünk a tanács ajánlásait a kisméretű hajókon alkalmazandó szabályokra nézve. A bolgár elnökség fogja idén megszervezni a kék fejlődésre vonatkozó éves gyűlést, vagy éves ülést Burgászban, május 31-én és június 1-én, amely az Európai Tengeri Napok címet viseli majd. És most nézzük a vasúti közlekedést. Ebben a tekintetben azon fogunk dolgozni, hogy a vasúti felhasználók, az utasok jogait védeni tudjuk, valamint, hogy ebben az ágazatban a szolgáltatások minőségét magasabb szintre tudjuk emelni. Itt is lesznek majd fontos konferenciák és események, például az összekötetésekre nézve, a fejlődésre nézve, illetve a vasúti közlekedés finanszírozásának témájában a vasúti tanács, illetve általánosságban a közlekedési tanács június 7-én lesz Luxemburgban. Tisztelt elnökasszony, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Előadásom lezárásaképpen szeretném felhívni önök figyelmét arra, hogy rendkívül nagy szükségünk van az önök együttműködésére, annak érdekében, hogy céljainkat el tudjuk érni. Az európai polgárok azt várják tőlünk, hogy konkrét döntéseket hozzunk azokban a kérdésekben, amelyekre eddig nem érkezett válasz. A bolgár elnökség mindenképpen számít az Európai Parlament támogatására, ugyanis ez az az intézmény, amely minden egyes európai polgár érdekeit képviseli. Folyamatosan változó és dinamikus időkben élünk, itt a lehetőség arra, hogy bebizonyítsuk, hogy képesek vagyunk meghallgatni a polgárok kérdéseit és a polgárok igényeit. A ma meghozott döntéseink közvetlen kihatással lesznek arra, hogy holnap milyen életet élnek majd az Európai Uniós polgárok. Az európai polgárok 57%-a hisz Európában. Ők úgy gondolják, hogy az Európai Unió a legjobb dolog, ami történhetett az országukkal, hogy ez a legjobb hely, ahol csak élhetnek a világon. Éppen ezért mindent meg kell tennünk, ami csak erőnkből telik, hogy valóban ilyenné tegyük Európát. Az európai polgárok összehangolt fellépést várnak tőlünk, és megoldásokat várnak a problémáikra. Olyan Európát várnak, amely igazságos és amely prosperitást eredményez. Azzal szeretném befejezni az előadásomat, hogy a bolgár nemzetgyűlés szlogenjét szeretném önöknek elmondani, ami a bolgár elnökség szlogenje is, mely szerint egységben az erő. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Miniszter úr az előadását, ismertetőjét nagyon konkrétan reagált arra, hogy hogyan lehet eleget tenni az állampolgárok elvárásainak. Tudjuk, hogy az állampolgárok egyike sem tud közlekedési eszközök nélkül helyet változtatni, a közlekedés lehetővé teszi, hogy más helyeket ismerjünk meg, ugyanakkor a mindennapjainknak is nélkülözhetetlen része, az iskolába, a munkába, nem tudnánk eljutni, nem tudnánk bevásárolni, szórakozni menni, hogyha nem használnánk a közlekedést. A közlekedés a mindennapok részévé vált. Az állampolgárok sok időt is elvesztegetnek a közlekedéssel, javítani kell a hozzáférhetőséget, és ön említette a kihívásokat, éghajlati kihívások, környezeti kihívások, közúti biztonsági és energetikai kihívások is állnak előttünk. Miniszter úr arra kért bennünket, hogy forduljunk a jövő felé, és megismételte az önök országának jelszavát egységben az erő, egységben az erő valóban azzal, hogy a jogalkotás során minden aspektust figyelembe kell majd venni a mobilitásban. Szociális aspektusok, azt mondta ön, hogy legyünk konstruktívak, így van, előre kell lépni ezen a területen. Említette azt is, hogy fontos a konszenzusra törekvés, hiszen ez a szektor nagyon fontos gazdaságfejlesztő erővé válhat, és munkahelyeket is teremthet. Bízunk, miniszter úr, az önök elnökségében, az önök határozottságában. Most már egy csapat vagyunk, és ugyanazokért a célokért küzdünk. Ezzel meg is nyitom a vitát, először a koordinátorokat kérve, hogy szóljanak hozzá, aztán megadva a szót a többi képviselőnek is Wim van der Kamp úrnak, az EPP koordinátorának adom meg először is a szót. Nagyon szigorú leszek, ismernek már, a koordinátorok három percet kapnak, a többi hozzászóló pedig kettő percet. Wim van der Kamp úr, öné a szó. Eh, dank u zeer. Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. A néppárt nevében. Sok szeretettel üdvözlöm a bolgár közlekedési és ügyi miniszter urat. Hogyha jól értesültem, ez, az, e, ez a tanács első soros bolgár elnöksége, úgyhogy történelmi jelentőségű ez a nap. Ismerjük az Európai Unió történetét, tudjuk, hogy Európa bizonyos részeiben sok a feszültség, és örülök neki, hogy miniszter úr is úgy fogalmazott, hogy Bulgária az a kapocs, amely az országokat összekötheti és enyhítheti a feszültségeket. Egyetértek abban, hogy az Európai Unió polgárai nem csak beszédet szavakat várnak tőlünk, hanem tetteket is. A polgáraink egyre ö, többet bírálnak minket, és igazuk is van. Szerintük Európának ö, cselekednie kell, és ö, kell, hogy lássák, hogy cselekszünk. Szeptember 18-án Szófiában jártam a közlekedési szakbizottság delegációjával, és azt láttuk, hogy Bulgária közlekedési nagyhatalom, különösen a közúti közlekedés terén. Miniszter úr, amikor a mobilitási csomagon kezdenek majd dolgozni, az egyes csomagon, ami hatalmas kihívás lesz majd a soros elnökségük számára, nem lesz könnyű a tanácsban a közös vélemény kialakítását elérni. A kabotásról, illetve a munkavállalók kiküldetéséről nem ejtett szó, de ezzel kapcsolatban is sok sikert kívánok a tevékenységükhöz. A parlamentnek elsősorban az egyes mobilitási csomagom, csomag megvalósítása az érdeke. Ha kettesen is tudnak dolgozni, az jó, de fontos, hogy ne próbáljunk többet a napirendre tűzni, mint amennyit meg tudunk valósítani, hiszen nagyon fontos, hogy az első csomag 19-re megvalósuljon. A nyugat-balkáni régió szempontjából Bulgária nagyon fontos tagállam, fontos a szerepe, és nagyon jó kezdeményezéseket tud majd tenni a harmadik országokhoz fűződő kapcsolataink terén. Bulgáriai látogatásunk során meglátogattuk a burgaszi kikötőt is, és egy szigetet is, aminek a nevére most nem emlékszem minden esetre nagyon gazdag hajózási és tengeri közlekedési hagyományokkal rendelkezik az ország. Ezen kívül a Duna is rendkívül fontos, a tenté folyosók szempontjából nem kevésbé, és a Duna állapota állandó kihívásokat támaszt Romániával kapcsolatos, Romániával folytatott együttműködésükre. Igen, kíváncsi lennék. Köszönöm szépen, Wim van de Kampúr. Kurasev, Kurumbasev képviselő kapja meg a szót. Megpróbáltam jól kiejteni, Volgár úr. Köszönöm. Köszönöm, nagyon jó volt a kiejtése. Tisztelt miniszter úr! üdvözöljük a szakbizottságunkban. Üdvözöljük a e, szocialista frakció nevében. Szent Anasztáziának hívják, amiről Van de Kampur beszélt, és e, köszönöm, hogy e, ezt a tavaly szeptemberi bulgáriai munkalátogatást megszervezte az Európai Parlament. Meglepetéssel eh, láttam tegnap, hogy az EPP nem támogatja a nyugat-balkáni eh, közlekedési korridor képítését. Eh, csalódást okoztak a bolgár EPP testvérpártnak is. Nagyon fontos ennek a régiónak a közlekedési fejlesztése, a kormányunk prioritásai közé is bekerült. A, ezeknek az országoknak a csatlakozási tárgyalását megelőzően is lehetne már a közlekedést fejleszteni, a kulturális gazdasági kapcsolatokat ezáltal fejleszthetnénk esetleg néhány konkrét adalék szolgálna -e arra vonatkozóan, hogy az Adriai és a Fekete-tenger közötti összekapcsolást miként kívánják megvalósítani. A munkavállalók kiküldetésével kapcsolatos jogalkotási munkára is rákérdeznék. Nagyon nehéz lesz megállapodásra jutni. Leginkább tagállamok közötti nézeteltérés tapasztalok, mint itt a parlamenten belül itt, de ez megnehezíti a mi munkánkat is. Remélem, hogy sikerül majd kiegyenlíteniük, vagy egyensúlyt találniuk a tagállami érdekek között, és konszenzusra jutni. Van de Kamp úr már említette a Fekete-tengeri térséget. Terveznek-e konkrét intézkedéseket a közlekedés fejlesztésére ebben a térségben, illetve az olyan országokkal való együttműködés terén, mint Örményország, Grúzia, illetve Törökországon túl, Iránnal, a közel-kelettel miként lehetne szorosabbra vonni a kapcsolatokat. Tisztában vagyok vele, hogy más kollégák a Duna kezdeményezés iránt érdeklődnek elsősorban, különösen a folyószabályozási rend. Milyen lehetőségek vannak? Robert Zile következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nagy örömmel látom itt miniszter urat, és nagyon sok sikert kívánunk a soros elnökségükhez. Úgy gondolom, hogy sok sikert fognak tudni elérni. Novemberben volt egyébként egy elnöki konferencia Szófiában, és az, azon is részt vettünk. Beszéltünk a parlament több képviselőjével is, és nagyon örömmel hallottam, hogy a bolgár ellenzék úgy nyilatkozott, hogy hat hónapra a soros elnökség idejére tűzszünetet fognak elrendelni, és akkor mm, e, még annál is eredményesebben fognak tudni működni. A közlekedésen belül az első mobilitási csomag végrehajtása a legfontosabb feladat, és ha bár nehéz lesz majd az egyesség elérése, a megállapodás elérése, azért ez nem lehetetlen. Megkérdezném miniszter urat, hogy milyen lehetőségeket lát arra, hogy az áruszállítás európai piaca egységesebbé váljon. Az egységes piacon egyelőre idegen elem még a kabotás. Aztán szólhatnánk a kiküldött munkavállalók helyzetéről is, tehát a kiküldött teherautó sofőrök helyzetéről amelyel kapcsolatban a kabotás ellenőrzése igen magas adminisztratív költségekkel fog járni, hiszen meg kell próbálni majd biztosítani, hogy minden országon keresztül ugyan olyan mértékű fizetést kapjanak a tehergépkocsi vezetők. A második mobilitási csomaggal kapcsolatban amelyhez én vagyok felelős, azokért a módosítókért, amelyek a nemzetközi buszokat érintik. Annyit tudok mondani, hogy egyelőre nem volt túl sikeres ez a jogszabály, és nem okozott megfelelő fejleményeket, illetve fejlődést. Szeretném megkérdezni miniszter urat, hogy a nemzetközi, illetve nagy távolságú buszközlekedést hogy tudnák fejleszteni. Aztán júniusban lesz az elkövetkezendő időszakra vonatkozó tervezésről is egy konferencia, de meg kérdezném, hogy a SZEF-re, illetve más TNT projektekre vonatkozó bizottsági javaslatokról mi a véleménye miniszter úrnak? Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Robert Zidő. La parole est... Köszönöm szépen Zile úrnak, Telicska úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretettel üdvözlöm miniszter urat, sok szerencsét, sok sikert kívánok a munkájukhoz. Az észt elnökség nyomon követése lesz a feladatuk, ami egyrészt előny, másrészt kihívás is, hiszen az ő elnökségük nagyon sikeres volt Remélem, hogy az önök elnöksége is ugyanilyen sikeres lesz majd e, e, elnézést kérek előre is, hogy a felszólásom után elhagyom az ülést, egy másik ülésre kell mennem. Megemlített egy kérdést, ami az infrastruktúra finanszírozásról szóló rendezvény lesz. Ez nagyon érdekesnek mutatkozik, különösen akkor, hogyha elég ambiciózusak vagyunk, és megpróbáljuk elemezni, értékelni azt, hogy a jelenleg működő finanszírozási eszközünk milyen, eszközeink milyen hatással működnek, és hogy hogy lehet ezeken javítani. Aztán a légi közlekedésen belül tapasztalható versenyhelyzetről beszélt, ez még korai stádiumban van, és nagyon helyesen említette a miniszter úr, hogy meg kell próbálnunk elkerülni az olyan helyzet kialakulását, amelyben monopóliumok uralkodnak, illetve tisztességtelen verseny alakul ki. Úgyhogy igazából kicsit többet szólt a védelemről a protekcionizmusról, de én szeretném a másik szempontot is kicsit jobban megvilágítani, hiszen a verseny megfelelő kialakulásához nem csak a védelemre van szükség, hanem a versenyképességünk növelésére is. Úgyhogy vigyázzunk azért, hogy ne keverjük össze a dolgokat, ne mossuk össze a dolgokat megértem, hogy a közlekedésen kívüli területekről részletesen nem fog tudni szólni, de azért megkérdezném, mi a bolgár elnökség célja az első és a másik mobilitási csomagon belül, illetve a régi közlekedés területén belül? Mit szeretnének a jövőben elérni? A mobilitási csomaggal kapcsolatban a mi kulcsfontosságú célunk az, hogy megvalósuljon egy nem töredezett, jól működő és tisztességes verseny által irányított belső piac. Nagyon komoly előrelépést szeretnénk, és az önök munkáját ennek alapján fogjuk majd megítélni. Talán az önök politikai feladata az, hogy még mielőtt vég, elkezdik végrehajtani a csomagot, a tagállamok megígérik, hogy nem fognak egyoldalú intézkedéseket tenni, hiszen pontosan ez az, ami torzítja a piacot, és pontosan ez teheszi majd nehezebbé az új csomag megvalósítását. Végül pedig a, ugye tudjuk, hogy a Brexit miatt milyen struktúrák struktúrábeli beli változtatások lesznek, de valószínűleg senki nem vitatja azt, hogyha nem leszünk képesek egy átfogó átállási időszakot elérni, akkor rengeteg negatív kihatása lesz majd a Brexitnek, nem csak a vállalatokra és a gazdaságra nézve, hanem a közlekedési összekapcsolhatóságra nézve is lejárt az időm, úgyhogy most már csak ismét sok sikert szeretnék kívánni önöknek, és eh, még egyszer elnézést, hogy föl fogok ugrani, és elhagyom a termet. Köszönöm szépen, Kramer úr! Miniszter úr, a Zöldek frakciója nevében is természetesen sok sikert fogok, kívánok az önök első soros elnökségéhez, és támogatni fogjuk őket természetesen alapvető kérdésem a tisztességtelen versenyre vonatkozik. Ugye minden sín kilométerre nagyon szigorú rendelkezések és költségek vannak kiírva, ezeknek a különböző dia és illetékei megvannak, meg, meg, meg vannak állapítva, de a közúti közlekedésre egy, ez egyáltalán vonatkozik. A pedig a közlek, közúti közlekedés az, ami sokkal környezetszennyezőbb, tehát sokkal előnyösebb lenne, hogyha a közúti közlekedésenre vonatkozóan is meglennének ezek a szabályok. Igazából új technológiákra nincsen szükség, ugyanakkor a, a a hajóközlekedés és az általa alkalmazott nehéz olaj 500-szor szennyezőbb, mint a legesleg piszkosabb vasúti vagy autó közlekedési eszköz. <clears throat> Hogy tudnak ebben a káoszban, ebben a helyzetben olyan tisztességes versenyt teremteni, amely amely, amelyben mindenkinek egyenlő esélyei vannak. Ugye a Dunán a hajózás egészen sokat változott az utóbbi évtizedekben, már pedig önök számára, Bulgária számára a hajózás is fontos lehet. Aztán az utasjogok, ugye tudjuk, hogy a légi közlekedésben mi az utasjogok helyzete, a vasúti közlekedésben egészen más a helyzet. Nem gondolják-e, hogy a vasúti közlekedésben is fontos lenne bizonyos biztosítások megkötése, hogyha a vasúttársaságok csődbe mennek, akkor az ne a vasúton utazók kárára legyen, ne mindig az utasok szenvedjenek az ilyen helyzetekben. Aztán az új Dunahíd Zidin és Kalafát között, ez egy példaértékű európai ö, szempontból, és azt is tudjuk, hogy a hatus, hatos út mennyire népszerű, tudjuk, hogy ugyanakkor, hogy a kerékpár turizmus is mennyire népszerű, rengeteg pénzt ö, ö, pumpálunk, ugyanakkor mindenféle más közlekedési módba, de a kerékpárutakat nem finanszírozzuk eléggé. És ezért nem csak a hatos, hanem a 13-as európai kerékpár utat is sokkal aktívabban kellene támogatni, hiszen ezzel a természetnek és a kultúrának a támogatását is elintézzük, és a környezetbarátabb közlekedést is támogatni fogjuk. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Krámer úr. Láthatja miniszter úr, hogy rengeteg kérdés merült fel. Megpróbálom összefoglalni ezeket a kérdéseket, hogy segítsek önnek a válaszadásban. Az első mobilitási csomag kapcsán szeretnénk megtudni, hogy mi a véleményük a kabotásról, a kihelyezett munkavállalókról, és hogy milyen konkrét javaslataik lesznek ebben a témában. Aztán nagyon sok kérdés felmerült a Dunával kapcsolatban, aztán itt volt Zile úr kérdése a finanszírozás kapcsán, a költségvetés kapcsán, hogy milyenek az interkonnekciós mechanizmusok, és hogyha egy kicsit tovább megyünk, akkor megnézhetjük az infrastruktúra finanszírozásra vonatkozó eseményük napirendjét is. Aztán elhangzottak az ambíciók, a légiközlekedési verseny, tisztességesebbé tételére és a tisztességtelen gyakorlatok megállítására. És aztán itt van a Brexit is, ugyanis önök itt az egész második fázisos tárgyalási folyamat középpontjába pottyantak, azzal, hogy most van a bolgár elnökség. Itt vannak az európai folyosók, illetve Krámer úr kérdése, amely tulajdonképpen arra vonatkozott, hogy a közúti közlekedés sokkal nagyobb támogatást kap, mint a vasúti közlekedés, pedig ez utóbbinak sokkal nagyobb szüksége lenne rá. Illetve a kerékpár utak és a kerékpárok használata volt az utolsó kérdéskör. Úgy gondolom, hogy remekül összefoglaltam a kérdéseket, és most megadom önnek a szót körülbelül 10 percre, hogy válaszoljon, parancsoljon. Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите да започна с въпросите отзад напред, тъй като... Köszönöm szépen, akkor most nézzük a válaszokat. Az utolsó kérdésekkel kezdeném, Krámer úr kérdéseivel. Krámer úr olyan kérdéskört vetett fel, amely elsődleges fontosságú a közlekedés szempontjából, nem csak a tagállamok szempontjából, hanem az egész európai kontinens szempontjából. Itt az egységes díjazásról beszélünk minden egyes közlekedési mód tekintetében. Aztán a következő kérdéskör a közlekedési infrastruktúrák finanszírozása volt. Itt valóban van némi egyensúlytalanság, és tényleg olyan politikákra van szükség, amelyek kiegyensúlyozott helyzetet teremtenek a finanszírozás szempontjából. Itt vannak a díjak, az útdíjak, a kikötői díjak és a repülőtéri illetékek, és még sorolhatnám. Ezek a díjak és illetékek természetesen alapvetően az infrastruktúra karbantartására szolgálnak. Ugyanakkor több olyan tagállam is van, ahol máshol oldják meg a közúti rendszer finanszírozását, Bulgáriában, Romániában például matricás rendszer működik. Tehát itt különböző megoldásokat láthatunk a tagállamoknál. A leg ami leginkább igénybe veszi a közutakat, az a kamionforgalom, és a legnagyobb biztonsági kockázatok is ebben rejlenek. Sok esetben a nehézgépjárműveket kevésbé, a nehézgépjárműkre vonatkozó díjak arányosan kevesebbek, mint a könnyű gépjárművekre vonatkozóak, és ez nem megfelelő finanszírozási rendszerhez vezet. Hogyha megnézzük a tengeri közlekedést, a légi közlekedést, vagy a vasúti közlekedést, akkor azt látjuk, hogy a közúti infrastruktúra felhasználása még mindig a legolcsóbb infrastruktúrák közé tartozik. Különbséget kell tenni a személyszállítás és az áru szállítás között is, hogy a különböző módozatokban hogyan oszlik meg a személyszállítás és az áruszállítás aránya. A bolgár elnökség alatt mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy ezeket a vitákat megfelelőképpen le tudjuk folytatni. Minden egyes közlekedési mód fontos számunkra, és különösen oda kell figyelnünk a különböző közlekedési módokra kivetett díjakra. Ezeknek mindenképpen kiegyensúlyozottnak kell lennie, vagyis figyelembe kell venni az adott infrastruktúra felhasználási költségét, környezeti költségeit, illetve biztonsági költségeit, és még számos más külső költséget is. Meg vagyok győződve arról, hogyha megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, akkor nagyon sok közlekedési vállalkozás szívesen átlépne más közlekedési módra, a közúti szállításhoz képest, hogyha megérnek a lehetőségek, akkor többen választanák a tengeri szállítást, illetve a vasúti szállítást. A nehéz gépjárműveket sok esetben kiváltanák tehát a hajók és a vonatok, amely nagyon jó megoldás lenne. Szeretnék még egyszer biztosítani mindenkit arról, hogy azon fogunk dolgozni, hogy kiegyensúlyozott helyzetet teremtsünk a különböző közlekedési módok között. A célunk az, hogy egyenlő bánásmódot kapjon és egyenlő lehetőségeket kapjon minden egyes közlekedési mód az infrastruktúra költségek kapcsán és az infrastruktúra díjak kapcsán. Minden esetben meg kell vizsgálni az alternatív közlekedési módokat, ami a lágy mobilitásból származik, mint például a kerékpáros közlekedés. Természetesen ennek is megvannak a megfelelő infrastruktúrális követelményei, például a megfelelő kerékpárutak. Olyan politikáról van szó, amelyet elsősorban nemzeti szinten kell kidolgozni. hogyha minden egyes közlekedési mód megfelelő és kiegyensúlyozott módon kellene, hogy diakat fizessen, akkor a környezeti kockázatokat csökkenteni tudnánk, és abban a pillanatban valószínűleg egészen sok kerékpárút is épülne. Kramer úr tulajdonképpen Bulgária és Románia közötti Duna hida kapcsán már meg is adta a választ a hidak és a kerékpár utak megemlítésével, úgyhogy tovább is lépnék a brexites kérdéskörre. Amikor a szülők elválnak, mindig a gyermekek szenvedik meg a legjobban az újonnan felállt helyzetet. Ez történik most a Brexit kapcsán is. És hogy mi is a mi feladatunk? A mi feladatunk az, hogy itt az Európai Unió részéről, illetve az Egyesült Királyság részéről is megpróbáljuk megtartani a lehető legjobb kétoldalú viszonyokat. Mind a közlekedésben, mint minden más témában, úgymond jó barátoknak kell maradnunk. Az egységes európai légtér nagyon komoly problémákat vet fel, mint ahogy itt van a Spanyolországot és Egyesült Királyságot egymás ellen fordító gibraltári kérdés is. Nem is tudom, hogy hogyan fogunk tudni előrelépni ezekben a kérdéskörökben. Én személy szerint meglehetősen szkeptikus vagyok, ugyanis már annyira régóta tartanak ezek a viták és tárgyalások, tartok tőle, hogy a brexites tárgyalások folyamán ezek egy-két hónap alatt megint csak nem fognak megoldódni. Úgy vélem, hogy jelen pillanatban a gibraltári kérdés akadályozza meg legjobban a kilépési tárgyalások előrehaladását, és csak második helyen áll az egységes európai légtérrel kapcsolatos kérdéskör. Nyilván a kapcsolatnak meg kell maradni az Egyesült Királysággal, és ez nem csak gazdasági kapcsolat lesz. Amennyire én tudom, három fontos kérdés sikerült már lezárni, az egységes európai légtér kapcsán. Itt van egy olyan kérdés, amely Romániát és Bulgáriát különösen érinti. A saját légterünk közelítése az Európai Unióhoz és a közös európai légtérhez való csatlakozás nagyon komoly gazdasági előnyöket jelent minden egyes résztvevő félnek. Ez a kezdeményezés része az egész légi közlekedési csomagnak. Biztos vagyok benne, hogy az egységes európai légtér lehetővé teszi majd az európai légi közlekedési vállalatoknak, hogy nagyon komoly gazdasági megtakarításokat érjenek el. Szeretném ezen túl azt is hangsúlyozni, hogy az infrastruktúra finanszírozás most már nagyon sokszor a olyan eszközökhöz köthető, amelyek rugalmas pénzügyi eszközök, egyfajta pénzügyi eszközökkel folytatott mérnöki munka folyik itt, az Európai Beruházási Bank eszközeit is nagymértékben felhasználjuk már. Ugyanakkor az a véleményünk, hogy meg kell tartani a kohéziós politika eszközeit is az eszköztárunkban. Oda kell figyelnünk, amikor az európai adófizetők pénzét költögetjük A vasúti infrastruktúrát mindenképpen alá kell, hogy támassza a kohéziós politika is, annak érdekében, hogy az önmagában véve is profitábilis közlekedési ág maradjon, nyereséges közlekedési ág maradjon. A kohéziós politika eszközeit tehát sehogy sem, vagy semmiképpen sem felejthetjük el. A mobilitási csomag, és különösképpen az első mobilitási csomag kapcsán természetesen szeretnénk mindenkit meghallgatni. Szeretnénk mindenkivel együttműködni, és mindenkivel párbeszédet folytatni. Ugyanakkor azért némiképp szkeptikus vagyok, ugyanis eléggé elaprózódott a vélemények és az álláspontok helyzete most Európában. Jó lenne, hogyha ezeket tudnánk egymáshoz közelíteni legalább az első csomag kapcsán. Látok olyan tendenciákat, amelyek az észszerű kompromisszum irányába mutatnak bizonyos tagállamok részéről, ami jó hír, és úgy gondolom, hogy óriási előrelépés lenne, hogyha még további közelítéseket tudnánk megvalósítani a csomag kapcsán. Ami a gépjárművezetők kiküldetésére vonatkozik, ez olyan témakör, amely egyáltalán nem sorolható a könnyű kérdések közé. Minden tőlünk telhetőt megteszünk majd, de azért tartok tőle, hogy ebben a témában elég nehéz lesz a tagállami álláspontokat egymáshoz közelíteni, mert óriási különbségek mutatkoznak. Több európai közlekedési vállalat véleményét is kikértük ebben a témában, és arra a következtetésre jutottam, hogy komoly fenntartások vannak. A fenntartások tulajdonképpen nem a javaslatunk politikai tartalmára vonatkoznak, hanem sok esetben a szállítókat, illetve a szállításban vagy a fuvarozásban dolgozókat tömörítő szakszervezetek között vannak a komoly különbségek. A folyosók további fejlesztésének kapcsán és a nyugat-balkáni országok bevonásának kapcsán tulajdonképpen két folyosóról van szó. A nyolcas folyosó, amely Olaszország, Albánia, Macedónia, Bulgária útvonalon halad, ez az egyik fontos folyosó. A második fontos folyosó a tízes, amely Szerbiát köti össze. Számítunk a parlament támogatására, ugyanis meg vagyunk győződve arról, hogy a nyugat-balkáni országoknak igenis joguk van ahhoz, hogy Európai Uniós csatlakozási perspektívában élhessenek. Egyéb esetben kockázati zónává válik majd ez a régió az Európai Unió számára. Tehát európai jövőt kell adni ezeknek az országoknak, ha nem is rövid távon, de legalábbis középtávon. És lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy ezen országoknak egy jelentős része nem lesz Európai Uniós tagország, talán soha, de legalábbis nem a jelenlegi bizottság mandátuma alatt, de ennek ellenére fontos, hogy mondjuk az elkövetkezendő tíz évre nézve egyfajta fejlesztési tervet indítsunk el, és ennek nagyon fontos, sőt nemes része a közlekedési infrastruktúrák közös fejlesztése. Tehát a közlekedési összekötöttség ezekkel az országokkal nagyobb közlekedésbiztonságot és stabilitást biztosít majd az egész Európai Unió részére. A Dunával kapcsolatos kérdések szintén nagyon fontos kérdések. A tendereket már kiírtuk a folyó szabályozásának kapcsán. Tehát az elkövetkezendő néhány évre már megvannak a tervek. De azért szeretném elmondani, hogy aláírtunk egy memorandumot a román kollégákkal, mert igen specifikus kérdésről van szó tulajdonképpen két olyan projektet indított el ez a két ország, amelyek kölcsönösen kizárják egymást, ezért ezt a kérdést is meg kell oldanunk, így ennek a közös vízerőmű vagy hidraulikus komplexumnak úgy kell elkészülnie, hogy ez megfelelőképpen tudja szabályozni a víz szintjét, ugyanakkor mind a két tagállam terveit és igényeit figyelembe vegye. Magában az egyetértési megállapodásban megjelenik egy további híd megépítésének szükségessége is. Tehát attól függően, hogy milyen projektek nyernek finanszírozást, illetve mely projektek kapnak majd komolyabb beruházásokat, ezek alapján fogjuk pontosan megtervezni a Duna jövőjét. Köszönöm szépen. Miniszter úr, egy kicsit több időt hagytam önnek, mert nagyon sok kérdést kapott, tehát nyilván így kevesebb idő jut majd a most következő kérdésekre. Azért egy percet, más percet kapnak, kérem, hogy legyenek nagyon célirányosak a kérdéseik. Rövodalon asszonynal kezdjük. Öné a szó, egy másfél perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, szeretném megkérdezni a mobilitási csomaggal kapcsolatban, a díjszabást illetően, hogy az, az önök elnökségének végéig valamilyen általános irányvonal kialakul-e majd az útdíj fizetésről, a, az európai útdíj fizetési rendszert hivatott a bizottság bevezetni a matrica rendszer helyett, illetve mit gondol az önök elnöksége arról, hogy a közlekedésre kelljen fordítani mindig az údi bevételeket. Aztán mi a helyzet a szociális aspektusokkal? Általában a tagállamokkal zajlik a szociális eszmecsere. Úgy látom, hogy önök európai szinten kívánnak a szociális partnerekkel megállapodni. Hogyan? kompromisszumra van szükség a szakmák megszerzését, illetve piacra jutást illetően, illetve a 45 órás szabályos pihenő időt. Ugye sokszor a gépkocsi vezetők a vezető fülkében töltik, ezt meg fogják-e tiltani, illetve a versenytorzító harmadik állambeli gyakorlatok ellen fellépe majd az EU önök szerint. Köszönöm szépen, Rövodalon asszony, pont másfél perc volt. Lukashenska asszonyi a szó, szintén másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter úr. A bolgár elnökség nagyon kényes pillanatban kezdi meg munkáját, ugye a mobilitási csomagról folyik az egyeztetés, és zajlik a Brexit tárgyalás nyugat és kelet között egyensúlyt kell találni annak érdekében, hogy az állampolgárok elégedettek legyenek, hogy lássák, hogy az ő javukat, az ő érdekeiket vesszük figyelembe itt ön maga is említette, hogy eh, vannak bizonyos nézeteltérések, bizonyos feszültségek a mobilitási csomagot illetően. Van némi feszültség nyugat és kelet között. Számunkra az egységes piac a lényeg ugyanakkor az ördög mindig a részletekben lakozik, úgy gondolom, hogy inkább politikai, mint sem érdemi problémáról van itt szó. Egy sor kérdésre már válaszolt ön, például a kabotázsra A bizottság azt javasolja, hogy öt napon belül akár hány művelet elvégeztethető legyen, az előadónk a jelentésben azonban csak két nap kabotást tartana elfogadhatónak. Tehát van az az elképzelés, hogy a kabotásból eredő kibocsátásokat korlátozni kellene. Lehet, hogy eltűnik majd ez az elképzelés a dokumentumból. A, az önök véleménye szerint az első naptól kezdve foglalkozni kellene-e a kihágásokkal, és mi a helyzet a vezetőfülkében töltött pihenőidővel. Lukasának asszonynak köszönjük, Foster asszony a szó másfél percben. Thank you and... Köszönöm a szót. Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm miniszter urat, a bolgár elnökség képviselőjét az ECR nevében. A verseny jogról szóló jelentéssel kapcsán, szeretné, jelentés kapcsán szeretnék szólni. Én vagyok az egyik árnyék előadó. A tanácsnak nem fült nagyon hozzá a foga, és egyrészt az a probléma, hogy nagyon nehéz meghatározni pontosan, hogy mi is az a tisztességes verseny. Minden esetre az együtt, Egyesült Királyságokban már több mint 25 éve létezik a liberalizált légiközlekedés, és ezért nagyon vonakodnék arról, a, a, a, attól, hogy az Európai Unió piacát protekcionizmus és bezárkózás jellemezze. A megfelelő versenyhelyzet, a az Európán belül működő és a harmadik országokban működő légiközlekedési vállalatok helyzetét is javította. Ugyanakkor hatalmas lerepülőgép gyártó vállalatok vannak, és akik nálunk működnek, azok nagyon jó előnyel tudnak harmadik országoknak is árulni. Mindenesetre ezt a helyzetet is muszáj okosan kezelni. A Gibraltár helyzetében nem akarok túlságosan belemenni, de a 2006-os megállapodásban megígérték egymásnak, a két ország megígérte egymásnak, hogy tartózkodni fognak a repülőtér használatánál a diszkriminatív viselkedéstől. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a szuverén területekről szóló vitában nem fog senki bemen, belemenni, illetve a megfelelő okos megoldásoknál fognak maradni. Köszönöm szépen, Foster asszony. Bilbao asszony a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a bolgár elnökség bevezető gondolatait, sok sikert kívánunk önöknek. De gyakran azt látjuk, hogy a legkisebb országok érnek el legtöbbet a soros elnökségük alatt, legalábbis ez az én tapasztalatom. Remélem, hogy az önök soros elnökségére is pontosan ez fog vonatkozni. Az első mobilitási csomagnak illetve azon belül a járművezetők kiküldetéséről szóló jogszabálynak én vagyok az előadója. A, olyan kérdéseket nem fogok föltenni, amiket már föltettek önnek, de ö, ön is megemlítette, hogy a tagállamok ezt valószínűleg ellenségesen fogják fogadni. Egyáltalán gondolja-e, hogy ö, az egész csomag szét fog majd hullani. Megvan -e ennek a veszélye is, mivel hogy vannak olyan jelentések vagy ügyek, amelyek nagyon jól mennek előre, de mások nagyon lassan. Aztán a kombinált, intermod, kombinált modalitású közlekedés megteremtése a céljuk, ezt is elmondta, és mi is így gondoljuk, de a, még az a, azok a tagállamok sem igazán kezdték el ennek a végrehajtását, amelyek amúgy egyetértettek ezzel. Milyen, milyen célokat tűztek ki ennek a megvalósítása érdekében? Ez a második kérdésem. Végül pedig a nemzetközi piacra betörni kívánó busz társaságokra vonatkozólag vannak közös rendelkezések, illetve a távolsági busz közlekedésre. Nálunk Spanyolországban nagyon ellenzik ezeket, mert nem tartja, nem tartja figyelembe a szubszidiaritást. Önöknek mi a vélemény erről? Madame Tarpadel, la, la parole est à vous. Tarpadel asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a bolgár közlekedési miniszter urat, én román vagyok, és véleményem szerint a lehető legfontosabb esemény, hogy Bulgária az elnöke az Európai Uniónak, ez az első alkalom, hogy a legutolsó körben felvett tagállam elnököl. Szeretném hangsúlyozni a gazdasági lehetőségeket, amelyeket Európa délkeleti részének bekapcsolása jelent. Európa keleti része és Közép-Európa bekapcsolása igen fontos. Különös sajátosságokat kell figyelembe venni, stratégiát kell kialakítani, és az Európai Bizottságnak műszaki segítséget kell nyújtania az infrastruktúrális és idegenforgalmi fejlesztések kéz a kézben kell, hogy haladjanak. A román kormány is egyetért ezzel. Nagyon fontos a Dunai hajózás kérdése érzékeny, és Románia, illetve Bulgária számára egyaránt alapvető fontosságú, több mint 500 kilométeren közös határ ez a folyó országaink között, az Európai Unió számára is nagy a jelentősége szeretnénk a kotrásnál is megfelelően együttműködni, illetve az infrastruktúrális fejlesztéseket együtt megvalósítani. Nagyok a késedelmek ezen a téren, az áru és személyszállításban a Dunán. Bulgária és Románia közösen igyekszik -e felvételt nyerni a Schengeni térségbe. Azért kérdezem ezt itt a közlekedési szakbizottságban, mert nagyon fontos ennek a közlekedési vonatkozása. Tarpáder asszony, köszönöm. Dzsambacki úr, jól mondtam a nevét, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni, mert nem könnyű feladatot vállalt. A bolgár elnökség alatt miniszterként fogja irányítani a munkát, sok sikert kívánok. Láthatta, hogy a közlekedési szakbizottságban ülő kollégák nagyon aktívak. Különösen a gépkocsi vezetők kiküldetésével szeretnénk foglalkozni. Itt fontosak a földrajzi aspektusok. Egyes tagállamok a különös feszültség, nyomás eh, hárul Romániára, Bulgáriára, Észtországra, stb. A kabotás kérdése eh, igen bogas kérdés, olyan terület, ahol nem működik európai ügynökség. Van eh, légiközlekedési, van tengeri ügyekkel foglalkozó ügynökségünk, de a közúti szállítással nem foglalkozik külön ügynökség. Hadd kérdezzem meg, az önök véleménye szerint, figyelembe véve a Brexitet, figyelembe véve a költségcsökkentés szándékát, milyen esélye van egy ilyen ügynökség felállításának? Szeretném megismerni a közúti díjfizetésről is a véleményét. Köszönöm. Deli úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon öröm volt a múlt héten is hallgatni a plenáris ülésen a bolgár miniszterelnököt, amikor arról beszélt, hogy a, a bolgár elnökség egyik fő témája a bővítés lesz, illetve a Nyugat-Balkán felé való fordulás. Mint egy olyan személy, aki egyúttal szerb állampolgársággal is rendelkezik, én úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hogy a Nyugat-Balkán térséget e, magunkhoz közelítsük. E, a közlekedésben sokat beszélünk konnektivitásról. Én azt gondolom, hogy e, az európai konnektivitás legalábbis Európának abban a részében elképzelhetetlen anélkül, hogy a tagjelölt országokat is bekapcsolnánk. És ezért kérdezem, hogy a bolgár elnökségnek vannak-e szándékai a tavaly a Triesti nyugat-balkáni csúcson alapított nyugat-balkáni transport közösséggel, ahol, amit ugye tudjuk, hogy a nyugat-balkán vezetők közös egyezménye hozott létre az Európai Bizottság vezényletével, és hogy, hogy ebben a tekintetben szándékoznak-e ezt a közösséget, ezt az újonnan megalakult szervezetet kihasználni a, a közlekedés előremozdítása tekintetében. És még csak egy mondat, hogy mivel én vagyok a néppárti árnyék jelentéstevője a Posting Leg Specialisának, amiről sok szó esett. Én csak annyit kérdeznék, és maga a miniszter úr is elmondta, hogy nagyon nehéznek tartja az egész történetet. Én megkérdezném azért konkrétan, hogy, hogy lá, úgy látja-e, és optimista a tekintetben, hogy a bolgár elnökség végére egy általános megközelítést, egy general approach tudnak ebben a dossziéban elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Deli úr, Demonte asszony. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnénk jó munkát kívánni az elnökségnek. Én a Balkán kérdésében szeretnék hozzászólni, mert eh, a plenárison eh, valóban eh, elsősorban erről volt szó és hallottuk, hogy önöknek is ez a legfontosabb szempontja a közlekedési szakbizottság nyilván érdeklődik a TNT hálózat megvalósítása a CETA iránt, illetve az infrastruktúrák finanszírozása, így a kikötők támogatása iránt. Fontos lenne, hogy a TNT hálózat finanszírozása fennmaradjon, és így a balkáni infrastruktúrális fejlesztések megvalósulhassanak. Szofiai csúcs a berlini folyamathoz illeszkedik majd a parlament tehát nem vonták be eddig, bár a parlament nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a e, kibővítésnek. A e, szófiai csúcs, illetve a berlini folyamat fontos számunkra. Kérdezném, hogy hogyan kívánja támogatni a közlekedési közösséget. Köszönöm. azt, hogy Kuhn úr következik másfél perc. Merci, madame. Köszönöm elnök asszony, és nagyon köszönöm miniszter úr prezentációját. Mindig szívesen látjuk itt a közlekedési szakbizottságban nagyon komplikált, nehéz feladata lesz. Tudjuk, hogy a turizmus, mi a turizmusért is felelők vagy, felelősek vagyunk, és Bulgária valóban példával előjáró turisztikai szempontból tudjuk, hogy a Fekete-tengeri partok és más területek is nagyon vonzó területek, a rodopei fensik is ilyen, és ott viszont megemlíteném, hogy néha az a nehéz helyzet áll elő, hogy a gazdaság és az ökológiai szempontok egymásnak ellent mondanak. Tudjuk, hogy a Rodope területére vasúti vonalat kívánnak építeni, és ugye azt szeretnénk, hogyha a projektek szempontjából mindenféle szempontot figyelembe vennének, Ugye tudjuk, hogy a közúti közlekedés egyre csak fejlődik, és a csúcsokat döntögeti, de minden esetre, ami a, az közúti közlekedést illeti, ami az útdíjakat illeti, stb., az még mindig nagyon-nagyon kevésbé fejlett. Ez kell, hogy a legfontosabb cél legyen. Hogy gondolják megoldani az ilyesfajta ellentmondásokat feloldását? Köszönöm szépen. Ayala Sender asszonynak adok szót másfél percben. Bienvenido, señor ministro. Eh, simplemente quería decirle, usted sabe que... En... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, miniszter úr, hogy itt van velünk. Az Európai Unió költségvetési eredeti költségvetési javaslata a Horizont 2020-szal kapcsolatban azóta nagyon sokat változott. Látjuk, hogy a, hogy a hálózat összeköttetési eszközből az FC-be próbálták átpumpálni a pénzt, illetve tudjuk azt is, hogy az elkövetkezendő költségvetési időszakban nem fogják emelni az ilyen úton jutatott, jutatandó források mértékét. Mit tud az elnökség annak érdekében tenni, hogy még ilyen körülmények között is elérjék valahogy, illetve végrehajtsák a mobilitási csomagot, illetve hogy valamiféle antidiszkriminációs intézkedéseket tudnának-e tenni, hiszen a probléma abban rejlik itt, hogy mindenért a nehéz gépjárműveket okolják és büntetik, de tudjuk, hogy nagyon sokszor az ellenőrzések kimondottan diszkriminatív módon valósulnak meg nem fair, hogy mindenért a teherautóvezetők felelnek, hogy hosszú-hosszú sorokban várnak az ellenőrzések miatt, holott nem, a, a, nem, nem, nem ők azok, akik okozzák a problémát, hanem a szállító szervezetek és a hatóságok eljárásai. Köszönöm szépen, Ajala Szender asszony. A miniszter úrra nézek, megint fogok neki segíteni, és kicsit kompaktabb formában összefoglalom ezeket a nagyon fontos kérdéseket. Na most először is nézzük az útdíjakat, az eurovinyettát, és hogy hogyan lehet fenntartható mobilitást végrehajtani, és hogy önök ebbe az irányba tartanak-e. Hát vissza fogunk még térni erre az első csomagra és annak szociális vonatkozására, a kérdés konkrétan az, hogy a különböző partnerek között hogyan valósul majd meg a szociális párbeszéd. Elnök asszony, hogyha kevés időnk van, akkor jó lenne, hogyha ön nem irányítaná a válaszokat, és nem ön beszélne, hanem átadná a szót a miniszter úrnak. Válaszoljon ő, őt kérdeztük. Elnök, az elnök a miniszter úr feladata az, hogy rövid időn belül válaszoljon ezekről a kérdésekre, úgyhogy én nem befolyásolom az ő válaszait, csak összefoglalom a kérdéseket, hogy könnyebb legyen válaszolni. Revodálon asszony feltett egy kérdést, amit Bilbao asszony szinte megismételt, úgyhogy nem befolyásolom a miniszter úr válaszait, csak Megpróbálom összefoglalni a kérdéseket. Na most beszéltünk a kombinált közlekedésről, beszéltünk a pihenőidőről, és arról, hogy mi lesz az önök álláspontja ennek kapcsán, illetve a buszok és távolsági buszokra vonatkozó reform kapcsán. Ezen kívül beszélnünk kell a balkáni régió szerepéről és helyéről a közlekedési térségben. A kérdés az, hogy a közlekedési közösség kapcsán hogyan fognak kitérni majd a balkáni régióra, mint ahogy ezt Deli úr is kérdezte. Aztán Zambacki úr feltett egy kérdést, amit Ayala Sender asszony megismételt, hogy támogatják-e egy közlekedési ügynökség létrehozását hiszen már több közlekedéssel foglalkozó ügynökségünk is van, illetve hogy hogyan találják meg a megfelelő finanszírozást a különböző közlekedési kérdésekre nézve. Tehát én nem tettem mást, mint hogy struktúrába foglaltam a feltett kérdéseket, és most megadom a szót a miniszter úrnak, hogy válaszoljam. Le ministre va avoir plus de 15 minutes, Madame Maya Sender. Donc on se calme, ça va bien se passer. Ще се опитам на, да отговорят колегите също така се опитаха да обединят въпросите. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket, természetesen megpróbálok ezekre választ adni. Tehát mindenképpen támogatjuk azt, hogy létrejöjjön egy speciális ügynökség, amely a közúti közlekedés szabályaival és ezek ellenőrzésével foglalkozik, tehát ezt támogatjuk. Úgy gondoljuk, hogy egy egységes díjrendszer a közúti közlekedésben az egész Európai Unióra kiterjesztve jó megoldás lenne, tehát ezt követendő útnak tartjuk. Egy ilyen rendszer mindenképpen nagyon komoly hozzáadott értékkel bírna az európai közlekedésre nézve. Ugyanakkor ne feledjük el, hogy ez csak akkor valósulhat meg hatékonyan, hogyha megfelelő egyensúlyt találunk a különböző közlekedési módok között. És akkor most nézzük a konkrétabb kérdéseket. Először is nézzük az Eurovinyetta kérdését. Természetesen támogatjuk az ezzel a jogalkotási kezdeményezéssel kapcsolatos célkitűzéseket. Vagyis azt, hogy a szennyező fizet elv alkalmazásra kerüljön, illetve hogy a felhasználó fizet elvet alkalmazzuk. Úgy véljük, hogy ez lenne a legkiegyensúlyozottabb és igazságosabb megoldás. A célunk az, hogy egy megfelelően szilárd alapot teremtsünk a trialógus előtt, és hogy olyan megoldáshoz jussunk el, amely minden egyes Európai Uniós polgár számára kedvező. Nézzük a gépjárművezetők munkakörülményeire vonatkozó kérdéseket most. ismerjük a különböző véleményeket ebben a témában. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy olyan közlekedési ágazat jöjjön létre, amely fenntartható, környezeti szempontból is fenntartható, illetve hatékony. Mindig is arra töreget, törekedtünk, hogy kiegyensúlyozott döntéseket hozzunk, amelyek figyelembe veszik minden érdekelt fél érdekeit, és amelyek megfelelő munkaviszonyokat és munkakörülményeket biztosítanak a gépjárművezetőknek, ugyanakkor nem járnak óriási administratív terhekkel, a vállalkozások számára, és nem sújtják túlzottan sok ellenőrzési kötelezettséggel a hatóságokat sem. A kabotás fontos és elválaszthatatlan része a közlekedésnek, és fontos kapcsolatban áll a közúti közlekedéssel is. az üres járművek számának és kilométereinek csökkentése is fontos lenne a környezeti hatások miatt. Tudjuk, hogy van szabályszerű és nem szabályszerű kabotás. Itt természetesen arra kell törekednünk, hogy mindegyik maximálisan megfeleljen a szabályoknak, és hogy az ellenőrzési mechanizmusok hatékonyabbá váljanak. Ezeket a hatékony ellenőrzéseket valószínűleg úgy is el tudjuk érni, hogy a technológiai fejlődésre támaszkodunk, például az intelligens tahográfok használatára olyan téma ez, amelyről esetleg akár külön vitát is folytathatnánk. A különböző konkrét témákban szeretnénk figyelembe venni a szociális aspektusokat, ugyanúgy, mint ahogy a kereskedelmi aspektusokat, és ezekről mindig egymással párhuzamban kell tárgyalni. megpróbálunk először azokra a kérdésekre koncentrálni, amelyekben nagyobb az egyetértés, és ezután ezen a jó tárgyalási alapon tovább lépni a vitásabb kérdésekre. Hatékony szabályokat kell kidolgozni a postaláda vállalkozások ellen, és össze kell fogni azokat az országokat, ahonnan származnak a vállalkozások, illetve ahol ezeket a postaláda vállalatokat megalapították. A második és harmadik mobilitási csomag témakörében nagyon fontos a kombinált közlekedésre vonatkozó irányelv felülvizsgálata, és mindazok a kérdések, amik részben az első csomaghoz tartoznak, például a kiküldött gépjárművezetők, illetve a munkakörülmények kérdése. És különös tekintettel oda kell figyelni a kabotásra, illetve a kombinált közlekedésre. A munkavállalók kizsákmányolása nem ismeretlen fogalom a közlekedés területén sem. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy igazságos, méltányos, fenntartható, ugyanakkor versenyképes közlekedési ágazatot tudjunk kialakítani. Fontos, hogy megtaláljuk a kellő egyensúlyt a szociális védelem és a munkavállalók jogai egyik oldalon, illetve a szolgáltatás nyújtás szabadsága között. Támogatjuk azt is, hogy létrejöjjön egy specifikus ügynökség mely szabályok kidolgozásával és ellenőrzések lefolytatásával foglalkozik a közúti közlekedés témakörében. És hogy Deli úrnak is válaszoljak néhány szóban, hát hogy optimista vagyok-e vagy sem, sajnálatos módon azt kell válaszolnom, hogy inkább szkeptikus vagyok. Elég régóta vitázunk már erről a kérdésről, és sajnos azt tapasztaltam, hogy a vélemény különbségek óriásiak. Kérném, hogy jelentkezzen, aki úgy érzi, hogy nem válaszoltam a kérdésére. Hát a csapatom mondjuk általánosságban optimista, de én személy szerint nem annyira. Miniszter úr, rekordidő alatt válaszolt a kérdésekre, melyeket feltettek önnek. Szeretnék ezért köszönetet mondani. Ez egyáltalán nem könnyű. Amennyiben felmerülnek még kérdések, el fogjuk ezeket juttatni önnek és a kollégáinak. Köszönjük, hogy eljött hozzánk a mai napon, és remélem, hogy tudja, hogy az ajtó mindig nyitva áll ön előtt, várjuk önt minél hamarabb egy következő vitára, és reméljük, hogy jó lesz majd az együttműködés a bolgár elnökség és a mi szakbizottságunk között. Köszönöm szépen! kedves kollégák, mielőtt még elmennének, szeretném elmondani, hogy annak érdekében, hogy több vitát tudjunk lefolytatni, hogy többen tudjanak hozzászólni, még hogyha vannak is olyanok, akik nem tartják be a hozzászólási időt, mindenképpen szeretném mindenkinek elmondani, hogy nem háromkor kezdődik a délutáni ülés, hanem fél háromkor. Fél háromkor várok mindenkit.